Kezdjük el a munkát, mert tegnap bejelentettem a szakbizottságon belül, hogy új póttagok vannak, Susanna Brizoletta és Stuart Enyú, akik jelen vannak, ha nem tévedek. Brizoletta asszony megérkezett? Itt van, éme. Jól mondtam ki a nevét, Britsboana? Britsboánának hívják, jól ejtem ki a nevét. Tehát tegnap is bejelentettem már ezt a hírt, üdvözlöm Önöket, és jó munkát kívánok a szakbizottságunkban. A napirendünk első pontján szerepel Szájer József kollégánk előadása, aki bemutatja nekünk az új magyar alkotmányt. Köszönetet mondok neki, hogy eljött. El kell mondanom, hogy ön, ön volt annak a bizottságnak az elnöke, amely elkészítette a magyar tervezetet, és tegnap fogadták el az alkotmányt, a Magyar Országgyűlés fogadta el az alkotmányt, egy másik magyar szakértő részvételét is kértük, aki nem tudott eljönni, Ma tehát először Szájer kollégát hallgatjuk meg, aztán pedig a szakbizottság beleegyezésével vitázhatunk a témáról. Ugyan még nincsen szövegünk a különböző nyelvekre lefordítva, de nagyon fontos az azonnali friss információ egy olyan személy részéről, aki részt vett a Magyar Alkotmány előkészítésében, egy nagyon fontos szerepet töltött be, és ő azonnal tájékoztatni tud minket erről a témáról. Tehát, Szájer kolléga, megadom önnek a szót. Grazie, Presidente. Thank you very much, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr a lehetőséget, hogy az Alkotmányügyi Szakbizottság előtt szólhatok. Azt hiszem, hogy ez az a hely, ahol nyitott fülekre találnak az innovációk, az új fejlemények az alkotmányjogban. És most abban a minőségemben, mint a az Alkotmányozó Bizottság korábbi elnöke a pártom részéről, amely az új alkotmányt megalkotta Magyarország számára. Örömmel tájékoztathatok mindenkit, hogy tegnap döntő többséggel a Magyarországgyűlés elfogadta Magyarország új alkotmányát, amely jövő január 1-én lép hatályba. Ez egy komoly alkotmányos lépés Magyarország életében, ugyanis 62 év alatt nem volt képes Magyarország új alkotmányt elfogadni, ugyan 1989-ben a rendszerváltás követően komoly módosításokon ment át az alkotmány, hogy megfeleljen a jogállamiság és a demokrácia követelményeinek, ezt már akkor is ideiglenes alkotmánynak titulálták. 1989 óta magam is részt vettem a folyamatban, és egyértelműen abból a feltételezésből indultunk ki, hogy az újonnan megválasztandó parlament legitim parlament új alkotmányt fog elfogadni, ez azonban akkor nem következett be. Végül is 20 év után sikerült Magyarországnak is a korábbi kommunista országok közül tán utolsóként elfogadni egy új alkotmányt. Örülök, hogy az elnök elfogadta a javaslatomat, hogy itt most a legfrissebb információkkal szolgáljak önöknek. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy több héttel ezelőtt megküldtük az alkotmány tervezetét az Európai Néppárt által itt az EP-ben szervezett nyilvános meghallgatást követően. És most azért gondoltam, hogy megosztom önökkel ezeket a gondolatokat, mert Európában nagyon szorosan kapcsolatban vagyunk egymással, odafigyelünk egymás alkotmányjogi fejleményeire ezekből tanulunk, és szeretnék most rögtön rátérni néhány szempontra, amit, amiben mi a többiektől, az Európai Uniótól is tanultunk. Én magam a konventnek is tagja voltam, és az alkotmányjogi szakbizottságban is figyelemmel kísértem az Európai Unió alkotmányjogi eseményeit, fejleményeit. Ezeket igyekeztem összhangba hozni a magyar alkotmány tekintetében is. Az alkotmányban van néhány innovatív elem, amire szeretném felhívni a figyelmüket, és büszkén mások elé tárni és figyelmükbe ajánlani követendő példaként. Az egyik fontos vita az új alkotmányt illetően, és egy új innovatív eleme, ami egyébként Németországban, Svájcban, Lengyelországban is fellelhető, a gazdasági kormányzással függ össze. Konkrétan az adósság és a költségvetési hiány kérdését illetően. Magyarország speciális helyzetben van. Néhány hónappal megelőzően nagyon hasonló helyzetben voltunk, mint Görögország és Portugália. Ugyan nem mi vagyunk a legeladósodottabbak, de minden esetre ez volt a leghosszabb időszak. 2004 óta, amióta csatlakoztunk az EU-hoz, a túlzott deficit eljárás megindult Magyarországgal szemben. Tehát az elmúlt 20 év során halmozódott fel az az adósságállomány, ami már tulajdonképpen 90-ben is óriási örökségként maradt ránk a kommunista rendszer, kormány után. Tehát egy igen súlyos csomaggal kell, kellett elélnünk, és ez a privatizáció és egyéb fejlemények után sem csökkent. Tehát úgy gondoltuk, hogy az alkotmányban foglalkoznunk kell néhány olyan kérdéssel, ahol a politikusok hajlanak a rövidlátásra, tehát mindig csak az elkövetkezendő egy-két évet veszik figyelembe a választásokig elterjedő éveket. Az alkotmányban megpróbáltunk beépíteni egy új hatalom megosztási elemet, a fékek és ellensúlyok rendszerét, létrejött egy új költségvetési tanács, amely megvétózhatja a a költségvetés bizonyos körülmények között, amennyiben nem felel meg a költségvetési deficit csökkentésének bizonyos elveinek. Jelenleg 82%-os az államadósság, és néhány kísérletet igyekszünk tenni, azon más EU tagállamokhoz hasonlóan, amelyek hasonló problémákkal küzdenek, talán a kollégák saját példájuk, országuk példája alapján ezt meg tudják erősíteni. Én nem hiszem, hogy pusztán néhány alkotmányos korlát bevezetésével a kormány kiadásokra vonatkozóan meg tudja oldani az adósság állomány problémáját, azt a problémát, hogy a mostani generációk felélik a jövőt mások elől, de minden esetre ez az egyik eszköz, és hogyha ehhez további eszközöket is rendelünk, akkor szerintem ez jó célt fog szolgálni. Tehát a magyar kormány és a magyar, új magyar alkotmány erre törekszik, több ország is ezt igyekszik saját gyakorlatában kipróbálni. Egy másik új elem, ami szintén tükrözi, hogy ez egy 21. századi alkotmány, már a Lisszaboni szerződés több elemét is beépíti az alkotmányba. Az Európai Unióra történő utalás igen gyakran előfordul az alkotmányban, és ez nem csak egy formalitás, már a preambulumban is szélesebb, tágabb értelemben utalunk európai értékekre, de a törzs szövegében az alkotmánynak is nagyon komolyan vesszük az Európai Unióra történő hivatkozást egyfajta keretként a jövőbeni magyarországi fejlődés számára. Nyilván a szabályokat annak tekintetében határozzuk meg, és vonatkozik ez a helyi önkormányzati választásokra, arra, hogy külföldiek hogyan vehetnek részt az alkotmányos életben. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon Európa barát alkotmány, és egy nagyon fontos keretet teremt a fejlődésünk számára. Még egy pontot szeretnék megemlíteni, ami személy szerint számomra nagy büszkeséget jelent, és Magyarország számára általában, a fenntarthatóság elve, ami szintén megjelenik az alkotmányban. Három fenntarthatósági elvet határoztunk meg az új 21. századi koncepció keretében. Már említettem a költségvetési fenntarthatóságot, mint egy nagyon fontos irányelv, és ez nem csak egy általános elvként jelenik meg az alkotmányban, hanem ehhez intézmények is tartoznak alátámasztásul ezt az elvet. Ez az első alkalom, amikor a magyar alkotmány utal a hatalmi ágak szétválasztására, illetve a fékek és ellensúlyok kérdésére. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos a fenntarthatóság. Itt nem csak a költségvetést fenntarthatósága szempontjából fontos, hanem a jövő generációkkal szembeni felelősség szempontjából is, és ezért ezt általános elvként alkalmazzuk. Ugyanúgy, mint a demokratikus fenntarthatóságot, és úgy gondoltuk, hogy az alkotmányügyi szakbizottságon belül érdekes lehet megvitatni azt a kérdést is, hogy a szülők a gyermekeik nevében szavazhassanak. Ez egyelőre nem része az alkotmánynak, és itt most szeretnék eloszlatni néhány hírt, ami a Guardianben vagy más újságban esetleg megjelent. Széles körű konzultációt folytatunk 12 kérdést tettünk fel a magyar állampolgároknak, a háztartásoknak, majdnem egy millióan válaszoltak, küldték vissza a kérdőívet. Ez nyilván nem reprezentatív minta, hiszen nem közvéleménykutatás volt. Minden esetre egymillióan visszaküldték, és a kérdések, illetve a válaszok alapján csak 25% támogatta a gyermekek utáni szavazati jogot. Az Európai Parlamentben és Magyarországon is ez volt a helyzet, amikor először meghallották ezt a javaslatot, mindenki azt hitte, hogy ez egy vicc. Viszont tudományos jogi körök, illetve jogi elemzések is meghozottak mögött említette. Az elkövetkezendő hónapokban szerintem érdemes lenne erről a kérdésről eszmét cserélni, mint a demokratikus fenntarthatóság egyik lehetőségéről. Az alkotmány szövege egyértelműen támogatja a családokat, a gyermekes állampolgárokat. A házasság definíciója jával kapcsolatosan számos vád ért minket a sajtóban, nevezetesen, hogy ez a két dolog kizárja az egyszülős családi modellt, vagy az alternatív családi modellt, ez szerintem egy ellentétes értelmezése a szövegnek. A harmadik elem, ami szintén nagyon fontos, és több kolléga itt az Európai Parlamentben is már komolyan megvitatta a környezeti kérdések köre, tehát a környezeti fenntarthatóság. Számos elvet bevezettünk és átvettük a környezeti alkotmányosság számos elemét, így például a szennyező fizet elvét, a hulladékanyagok és toxikus hulladékok elhelyezésére vonatkozóan komoly korlátok vannak. A biodiverzitás fenntarthatósága is fontos elv, és egy módosítási indítvány is érkezett ezzel kapcsolatban, ami korlátozza a GMO-kat. Magyarország GMO-mentes ország, és az alkotmány szövege is ezt tükrözi, egyfajta biztosítékként szolgál ezen a területen. És mindjárt befejezem, elnök úr, hiszen számos kérdés van. Minden esetre első kézből szerettem volna beszámolni. A tíz hónapos folyamat során számos félretájékoztatás, félreértés merült fel az európai közvéleményben, éppen ezért eh, szeretném, hogyha korrektek lennénk ezen a területen sokan. Először olvasták az alkotmányt, nyilván nem ebben a szakbizottságban, nem ebben a körben, hanem gondolok itt az újságírókra, akik eh, ilyen cikkeket jelentettek meg, még a saját alkotmányukat sem olvasták el. A vita célja nem az, hogy tanulmányokat készítsünk, hiszen minden alkotmány nemzeti szuverenitás körébe tartozik, de az általános elvekről érdemes szót ejteni. Az egyik, amire külön büszke vagyok, és az alapvető emberi jogok egyik, kartájának egyik szerzője, de Vigo Mendez itt ül mellettem. A magyar alkotmány erre a kartára épül, ez a legújabb, legkorszerűbb, 21. századi jogi dokumentum az emberi jogi nyilatkozatot követően. Magyarországon megvan az alkotmánybíróság hagyománya. Az értékek kiegyensúlyozása tekintetében a vagyonjog védelme kapcsán is komoly precedens alakult ki az alkotmánybíróságon belül, és most az emberi jogi nyilatkozattal kapcsolatos pontot lezárnám, még annyit, hogy 62 évet követően a magyar alkotmány kimondja elsőként az állampolgárok jogát, tehát nem a végén. Az 1949-es alkotmány örökké éljen Szálasi, vagy Rákosi jegyében eh, került elfogadásra. 1989-ben sajnos, amikor eh, én magam is részt vettem a módosítás folyamatában, nem volt időnk arra, hogy az alkotmány struktúráját megváltoztassuk. Úgyhogy filozófiai értelemben szerintem egy komoly fordulat történt, nevezetesen, hogy az alkotmány az állampolgárok jogára épül, és nem az állam minden ható hatalmára. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy beszámolhattam a legutóbbi fejleményekről, és kérem a kollégák megjegyzéseit, illetve segítségét az új magyar alkotmány következő szakaszában. Köszönöm. Köszönöm, Szájer úr, ezt az összefoglalást. Azt hiszem, hogy mindenek előtt kötelességünk volt megszervezni ezt a vitát. Sajnos tízkor ezt le kell zárnunk, hogy aztán folytassuk a szavazással. Tehát azt mondanám, hogy a tervezetnek megfelelően a frakcióvezetők felszólalásaival kezdhetjük, és talán lesz majd még idő arra, hogy a többi szakbizottsági tagnak is megadjuk a szót. Elsőként Guerrero úr kért szót, tessék öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Szájer úr hogy megjelent itt ma a szakbizottságunk előtt. Nagyon rövid az időnk, és meg kell szerveznünk új tevékenységeinket, hogy aztán a magyar alkotmányról vitázni tudjunk, amikor már meg lesz a lefordított szöveg. Mindenek előtt szeretném kiemelni, hogy mindaz, amit el fogok mondani felszólalásomban, egy feltételezésből indul ki. Abból, hogy a magyar nép szuverén, hogy alkotmányos szinten a ö, saját meggyőződése szerint szervezze meg az életét, és ö, ezen szuverenitás elismerése természetesen azzal kell, hogy együtt járjon, hogy az Európai Unióba illeszkedő Magyarországnak a közös értékeket és elveket tiszteletben kell tartania, amelyek az európai családot jellemzik. Nos, röviden néhány észrevételt szeretnék tenni a magyar alkotmányozási folyamattal kapcsolatosan. Utalnék a spanyolországi demokratikus átmenetre is, ebben az összefüggésben a frankói diktatúrát követően. A, az 1800-es évektől kezdődően hét alkotmány volt Spanyolországban, egyesek hatályba léptek, és aztán azonnal hatályon kívül is helyeződtek. Voltak autoritárius időszakok, és ezen alkotmányok közül egyik sem ö, került elfogadásra a lakosság nagy része által. Egyesek jobbak voltak, mások kevésbé jók technikai szinten, de minden alkotmányból hiányzott egy alapvető dolog, mégpedig a társadalom egyetértése. Tehát ezek mindig valamelyik fél alkotmányának tekintődtek, és a társadalom másik fele elutasította az adott alkotmányt, mert úgy érezte, hogy az az alkotmány őt nem képviseli. A 77-es választások után, az első demokratikus választásokat követően egy alkotmányos jelentést fogadtak el Spanyolországban, hét tag készítette ezt, ebből négy olyan tag volt, akik nem kormánypártok tagjai voltak, hétből négy, tehát nem kormánypárti tag volt, és aztán ez az alkotmányozási folyamat egy szavazással zárult, 92 százalék fogadta el ezt, és 97% az alsóházban, Spanyolországban. Tehát ö, többséggel fogadták el ezt, és ö, később a népszavazáson ugyanez az eredmény született. Ez az alkotmány Spanyolországban, mint az egyetértés alkotmánya ismert, és ennek az alkotmánynak köszönhetően három különböző politikai párt kormányzott Spanyolországban, egyesek, mint a szocialista párt, kormányoztak, aztán ellenzéken voltak, aztán pedig újra visszatértek a kormányba. Most Spanyolországban ez az alkotmány létezik a leghosszabb ideje Spanyolország történetében, egyetértésre talál a társadalom körében és a tudományos körökben egyaránt. Ez egy inkluzív és nem kirekesztő jellegű alkotmány. Most pedig a magyar alkotmányozási folyamat alkotmányjal kapcsolatban tennék fel néhány kérdést. Szükséges volt ez az alkotmány? Erről a magyaroknak kell dönteniük. Tehát ezzel kapcsolatban nem fogalmazok meg véleményt, csak annyit mondanék, hogy Magyarországon van egy megosztottság azt illetően, hogy szükség van erre az alkotmányra. A nép egy része úgy véli, hogy ez az alkotmány a 49-es helyébe lép majd, mások pedig úgy vélik, hogy ez az alkotmány nem volt annyira szükséges, mert már a 80-as években, már 90-ben számos reformot vezettek be. Nem szeretnék tehát ezen kérdés részleteibe bocsájtkozni, hiszen a magyaroknak kell dönteniük arról, hogy szükséges-e vagy sem egy új alkotmány, mely a régit felváltja. Vitathatatlan, az, hogy a szöveget egy párt készítette, nem volt egy alkotmányozó bizottság, amely az alkotmányt kidolgozta volna, oly módon, hogy ebben más pártok is részt vettek volna, nem csupán a kormánypárt. A kormánypárt gyakorlatilag az egyetlen párt, amely megszavazta az alkotmányt a Magyarország gyűlésben. és tudjuk azt, hogy a magyar nép nem tudott népszavazás útján véleményt nyilvánítani erről az alkotmányról, amely egyébként szokásos dolog minden alkotmányozási folyamatban. Tehát a magyar kormánypárt mondhatja azt, hogy megvan a szükséges többség az alkotmány elfogadására, ez a többség, ez a nép akaratából ered, de szeretném pontosítani, hogy ez az érv, amely a politikai programokra igaz, sokkal bizonytalanabb, hogyha egy alkotmányos reformról beszélünk, hiszen az alkotmány a társadalom lehető legnagyobb részét kell, hogy képviselje, és inkluzív jellegű keretet kell, hogy biztosítson amelyben különböző politikai programokat kell megjeleníteni. Nem korrekt technika tehát az erős többséggel, többséget kihasználni, ami átmeneti jellegű, azért, hogy a politikai rendszert ezáltal blokkoljuk. A történelem megmutatja, hogy amikor az alkotmányozó keret nem inkluzív jellegű, akkor ez mindig instabilitást és konfliktust kelt a társadalomban. A véleményem tehát az, hogy az alkotmány speciális szempontjait tekintve a véleményemet akkor fogom kialakítani, amikor részleteiben meg tudom majd ismerni a lefordított szöveget. De nagyon komolyan jelezni kívántam, hogy nem ilyen folyamatot várunk egy olyan országtól, amely az Európai Unió értékei mellett kötelezte el magát. A mennyiségi politikai legitimitás fennel, kétségkívül Magyarországon, de a társadalom lehető legnagyobb részét be kellene vonni ebbe a folyamatba, tehát van némi kétségem a jövőbeli politikai reformok legitimitását illetően. a tegnap elfogadott magyar alkotmány. Kérdés, hogy fogadja a magyar társadalom nagy részének nézeteit, illetve ezt tükrözi el, vagy csupán a kormánypárt nagy részének nézeteit. Elnök, Duff kolléga kért szót. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Gerero úrral ellentétben az az ország, amelyet én legjobban ismerek, semmilyen tapasztalattal nem rendelkezik az alkotmányozási folyamatot illetően. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon irigylem Szájer urat, akinek megadadott ez a lehetőség. Azt hiszem, hogy egyértelműen látnunk kell, hogy itt a szakbizottságban két dologra összpontosítunk, kettő dolog ö, jelez aggályokat. Az első a nemzeti alkotmányos reform és az Európai Unió reformja közötti kapcsolat, hogy ez egymással milyen összefüggésben van, megfelele egymásnak következetese. a szerződésünk megváltoztatása, reformja, illetve a nemzeti alkotmányok összhangban legyenek, és ne okozzanak felesleges súrlódásokat az Európai Unió és a tagállamok között. Második megjegyzésem. Feladatunk megvizsgálni azt, hogy a nemzeti reformok egy adott tagállamban nem érintik hátrányosan a más tagállamokkal való kapcsolatokat. Ezen kérdés tekintetében kíváncsi lennék Szájer úr magyarázatára, azon záradékot illetően, amely a diaszporát kívánja fölkarolni, azaz előmozdítaná nemzeti azonosságát azon lakosságnak, akik ö, magyar gyökereket ápolnak, magyar gyökerekre tekintenek vissza, de a köztársaság határain kívül élnek. Azt hiszem, hogy meg kell értenünk a szöveget, a tegnap elfogadott alkotmány pontos szövegét. Van benne egy olyan záradék, egy olyan kitétel, amely arra utal, hogy az európai egységhez kíván hozzájárulni ezzel Magyarország. Ez kiváló megfogalmazás. A brit alkotmányban, ha lenne ilyen, semmiképpen nem szerepelne egy ilyen záradék, azt elárulhatom. Maga az a tény, hogy a népszavazást nem lehet arra felhasználni, hogy Európai Uniós szerződési, szerződés módosításokat ratifikáljanak, konstruktív lépésnek tűnik számomra. És teljesen megfelel az adott ország kötelezettségvállalásainak, miszerint tiszteletben kell tartania a szerződést. A karta egyes részei, illetve a karta bevétele rendkívül érdekes, ez azonban csak egy részleges kitétel, és a budapesti alkotmányos bíróság, illetve a luxemburgi Európai Bíróság között konfliktusokhoz vezethet. Gondolom ezt tisztán látják azok, akik megfogalmazták az alkotmányt. Különösen a szexuális orientációra vonatkozó kitétel, illetve a halálbüntetés eltörlése okozhat problémát. És ezen kívül az anyáknak a, a további szavazójaggal való felruházása is kérdéses, az 1976-os választási okmányra utalnék. Hogyha ez az Európai Uniós választásokra alkalmazandó lenne. Azt hiszem, hogy van egy olyan záradék, amely kimondja, hogy a köztársaság elnöke határozza meg az Európai Uniós választások dátumát. Nos, ez nem lehet. Nem felelhet meg az Európai Uniós törvényeknek semmiképpen. Ami pedig a fiskális költségvetési kitételeket illeti, hát jó szerencsét kívánok hozzá. Köszönöm. Most pedig Höfner eh, kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Szájer úrnak is a bevezetőjét. Én helyesnek és szükségesnek tartom, hogy az Alkotmányügyi Szakbizottság a tagállamok alkotmányaival foglalkozzon, különösen ahol új fejleményekre kerül sor, és különösen fontosnak tartjuk azt a kérdést, hogy Európában az alkotmányok mennyire egymásnak megfelelően fejlődnek, ami a demokráciát, a jogállamiságot, az hatalmi ágak felosztását és egyebeket illeti. Éppen ezért az első gyors információ Magyarországról nagyon hasznos, hiszen tegnap került elfogadásra az alkotmány, és a szakbizottságunk majd ezzel a kérdéssel a továbbiakban is foglalkozni fog. Nagy figyelemmel hallgattam a bevezetőjét, és vannak bizonyos fenntartásaim és aggájaim, ezeket szeretném kérdésként önnek feltenni. Egy elem, mert szeretnék érinteni, a kormányok programokat a választók meghatározott határidőre választják meg, annak érdekében, hogy ez alatt az időszak alatt helyesen irányítsák az országot. A pouvoir constitué és a pouvoir constituant, tehát az alkotmányos hatalom, ami gyakorlatilag a választók mandátumára épül, illetve az alkotmányozói hatalom között is különbséget tesz. És véleményem szerint az, ez mindenféleképpen a polgárok szuverenitását feltételezi. Az alkotmány nem tükrözhet politikai opportunizmus drasztikus véleményeket, egy párt nézeteit. Arra kell törekednie, hogy minden politikai erő részt vegyen az alkotmányozásban, meghatározott folyamat keretében, és ideértve ezt a bali, baloldali, vagy jobboldali, vagy közép nézeteket. Tehát ne egy párt a saját ízlése szerint alkossa meg, hanem törekedjen a konszenzusra, és túllépve gyakorlatilag a saját politikai családján vagy táborán, ez az alkotmányozás feladata. És a hivatalt éppen betöltő hatalmi vagy politikai erőnek ezt a feladatot kell ellátnia, természetesen úgy, hogy a saját érdekei is tükröződhessenek. Nem tudom, hogy ez mennyire sikerült Magyarországnak, és hogy erre törekedtek-e az egész folyamat során. Nagyon érdekes számomra ez a megkérdőjelezési elem, amikor egy levélben megkeresik a polgárokat, az, hogy igent vagy nemet mondanak-e az alkotmányra, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyfajta orákulumként használják fel a polgárukat, őnekik kellene a demokratikus végső szót megadni. Még egy dolgot, vagy még néhány dolgot szeretnék említeni, ami komoly aggályra ad okot. Már említettem, hogy a polgárok részéről komoly felhatalmazást kaptak, és ebben komoly bizalom is megrejlik, ami arra vonatkozik, hogy négy év alatt jól irányítsák az országot. Szerintem van egyfajta tendencia, hogy a, ezt a hatalmat kiterjesszék, illetve túlzottan alkalmazzák. Az alkotmányos rendelkezések között megrövidítették a bírák szolgálati idejét, ami a jogállamiságot, illetve a hatalmi ágak szétválasztását illeti Ez feltételezi, hogy az igazságszolgáltatás független a jogalkotói áktól. Itt a Maastrichti kritériumokat is be kell tartani. És az, nem tudom, hogy a gyakorlatban ez hogy fog történni. Az európai országokban a költségvetés finanszírozása sok helyütt problémát okoz, és a nyugdíjkorhatárokat emiatt sok országban emelik. Magyarországon pedig 8 évvel csökkentették egy bizonyos szakmában vagy hivatásban, ami egyfajta politikai befolyásolást is lehetővé tesz. Tehát gyakorlatilag a tapasztalt szakembereket szabadjukra engedik, és ez gyakorlatilag egy olyan utat vázol fel, ami lehetővé teszi, hogy bizonyos politikai erők saját ízlésük szerint töltsenek be pozíciókat. Tehát nem tudom, hogy az alkotmányban kell-e így szabályozni a bírák vagy az ügyészek kérdését, eh, ami gyakorlatilag több száz eh, bíró és eh, ügyész lecserélését tehet, teszi lehetővé. Ezen kívül az alkotmánybíróság kompetenciája is csökkent. Egy kétharmados többséggel szerintem arra is lehetőséget kell teremteni, hogy megfelelő jogalkotás történjen, és nem kényük kedvük szerint felhasználni a kétharmadot. És ha már a futballról beszélünk, Magyarország és Németország érdekes futballtörténelemre tekinthet vissza, a választók azért választják meg a politikusokat, hogy jól játszanak és közösen betartsák a szabályokat. Ki felügyeli a szabályok betartását? Attól tartok, hogy egy csapat, ami mondjuk sikeres a pályán, hirtelen azt mondja, hogy na jó, akkor változtassunk a játék szabályokon, sőt, cseréljük le a bírót is, akit más nevezett ki. Szerintem, ami a jogállamosságot, a hatalmi ágak megosztását illeti, ez komoly agályra ad okot. Ön említette szintén a fékek és az ellensúlyok szerepének erősítését. Itt szerintem a fékek némileg gyengültek, különböző polgári kezdeményezéseket illetően. Ha ezeket a kérdéseket tisztázná, az mindenféleképpen hasznos lenne az alkotmányt előzetesen orvosva ezek az aggájaim merültek fel. Kérem, hogy röviden szóljanak hozzá. Scholz képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek kollégámmal. Ez egy nagyon kényes vita az európai és tagállami jog viszonyáról, és a szuverenitás, illetve a függetlenség vonatkozásairól egy EU tagállamban, amikor ilyen fontos kérdésekről van szó, mint az alkotmányozás folyamata. Azt hiszem helyes, hogyha elmondjuk, hogy a szakbizottságban a tagállamokban zajló folyamatokról mindig elmélyült vitát kell folytatnunk, hiszen az Európai jog vonatkozásában felmerülhetnek problémák. Ebben az összefüggésben három rövid észrevétel. Hétvégén Budapesten jártam egy roma konferencián, és ott kifejezetten hangot adtak aggodalmuknak a jövőbeli politikai és törvényes helyzetet illetően Magyarországon. Éppen ezért a kérdésem, hogyha arról beszélünk, hogy a polgárok elvesztették a politikába vesztett bizalmukat, és gyakran tesszük ezt itt a szakbizottságban, amikor különböző EU jogszabályokról beszélünk, akkor mindig megállapítjuk, hogy ha a politika nem feladozik azon, hogy legyenek átláthatóak a döntéshozatali folyamatai, hogyha nem vonja be a polgárokat a politikai döntéshozatali folyamatba, akkor egyre növekszik a szakadék a polgárok és a politikai döntéshozatali szint között. Azt hiszem, hogy ez az alkalmazási folyamatra nézve is megszívlelendő, és különböző kollégák már felvetették, engem is érdekelne, hogy a kudarcot valót EU alkotmány, alkotmányszerződés tapasztalata alapján miért, léptek arra, miért nem léptek arra az útra, hogy az új magyar alkotmányt népszavazásra bocsássák? hiszen így módon a polgárok szuverén módon lennének bevonva az alkotmányozás folyamatába, és közvetlenül mondhatnának véleményt a jövőbeli alkotmányukról. És ez a népakarat, ezt én nagyon fontosnak tartom. Másodszorban én Németország olyan részéről érkezem, amely 89-ben az akkori baloldali párt vezetés alatt döntött arról, hogy soha nem hagy egy ilyen törést. Rosa Luxemburg gondolatai egy alapvetést kell, hogy jelentsenek az alkotmányozásban, és ezt szeretném kinyilvánítani, azaz, hogy számomra fontos lenne a minden polgárnak a saját döntési lehetőségét megadni egy ilyen folyamatban. A következő pont. Amennyire a szöveget megismertem eddig a különböző fordításokban, egy lényeges szociális jog már nincsen benne ebben az alkotmányban Például a szakszervezetekben való részvétel, a sztrájkjog nem szerepel már az alkotmányban. Lényeges dolgok ezek, például a gyülekezés szabadsága, mert nincs explicit módon a szociális jogok között felsorolva. Harmadsorban, hogyha az átfedésekről beszélünk a tagállami alkotmányos reformról és az EU reformjáról, akkor azt hiszem, hogy az is fontos, hogy világossá tegyük, hogy Magyarország az Európai Unió szerves része, és fontos hozzájárulást jelent az EU fejlődéséhez, az EU alapvető jogok kártyája tekintetében is, és ide tartoznak fontos kérdések, mint például a kisebbségek jogai, bármilyen bőrszínűek legyenek, a szexuális a különböző szexuális irányultságú személyek jogai kisebbségként, de a nemzet és etnikai kisebbségek jogai a szó legszélesebb értelmében. Nekik is joguk van a kibont, joguk kell, hogy legyen a kibontakozásra, és kérdés az, hogy hogyan értsük azt, hogy Magyarország képviseli a más európai országokban élő magyarokat hogy ezek részt vegyenek a különböző szavazásokban. Köszönöm. Elnök, most Mendez de Vigo kolléga kap szót. Ja, gracias, señor presidente. Wenn du, wenn du vorher nein, nein, sprechen willst, nein, Elmar, Elmar, Elmar, du bist no, no, an HP for Beauty, Elmar, if you want to speak before. man. <laughs> <laughs> Hoffentlich werde ich so alt wie du <laughs> Hoffentlich. Bueno, señor presidente, gracias. Yo, yo quiero... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is köszönettel tartozom Szájer úrnak a rövid nyilatkozatért, és azért, hogy az alkotmány elfogadása után 24 órán belül ezt megtartotta, ezt a beszédet. El kell mondanom, hogy nem ismerem részleteiben a magyar alkotmány szövegét, illetve azt is mondhatom, egyáltalán nem ismerem. Vannak olyanok, akik kívülről, belülről ismerik ezt a szöveget. Ezért általános megjegyzésekkel fogok élni először is. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy megrendeztük ezt a mai vitát, és Szájer úr eljött hozzánk, és ezáltal lehetőségünk nyílik a, arra, hogy értelmezzük a helyzetet. Második megjegyzésem. Véleményem szerint az alkotmányoknak semmiképpen sem szabad olyan alkotmányoknak lenniük, amelyeket kormányzó pártok hoznak létre, hiszen nagyon gyakran változást tapasztalhatunk egy ország történelmében, és hogyha a párt alkotmány születik, akkor egy, egy esetleges kormányváltással újra kell írni az egész alkotmányt, ez pedig nem lenne helyes lépés. Ugyanilyen módon azonban nem szabad arrogánsan bírálnunk másokat. Nem szabad túlságosan kritikusna lennünk, de túlságosan engedékenynek sem. Maga az a gondolat, hogy az alkotmány egy olyan szöveg, amely kiterjed mindenkire, olyan, olyan magyar személyekre is, akik nem magyar területen élnek. Nos, 1949-ben Németország alkotmánya kimondta, hogy nem lesz alkotmánya Németországnak addig, amíg a két rész nem egyesül. Ez politikai célkitűzés volt, megvalósították. Nem fogom azt mondani, hogy imperialista érvek, illetve vágyak vezérelték a németeket akkoriban. Az alkotmány mindig az adott kor eredménye, az adott kor szüleménye. Tisztelt elnök úr! A választási kampány során az alkot, a kormánypárt kimondta, hogy alkotmányt kíván létrehozni, szakítani akar a múlttal, és ez történt egyébként Spanyolországban is. Politikai szempontból ez megállja a helyét. Megnyugtatott, amit Szájer úr mondott, és megerősített. Gondolok itt az Európai Unió alapjogi kartájára, amely benne van a magyar alkotmányban. Erről megerősített bennünket Szájer úr. És ez az európai DNS részét képezi, helye van a magyar alkotmányban. Köszönöm szépen Szájer úrnak, hogy eljött hozzánk, és megismerjük, megismerhettük az alapgondolatokat, a magyar alkotmány alapvető elveit, természetesen majd alaposan áttanulmányozzuk ezt a szöveget. Hogyha túlságosan nagy a deficit a költségvetésben, akkor egy költségvetési bizottságot hoznak létre, ugye ez is benne van. Vannak olyan alkotmányok, amelyek hasonló lépéseket irányoznak elő. Azt hiszem, hogy érdemes lenne ezt megvizsgálni. Látom, elnök úr, hogy azt kéri, azt kéri, hogy gyorsan zárjam le a mondandómat, mert Brock úr is szétkér. Szót kér. Az a gond, hogy már elmondtam kezdetben, hogy azt a szakaszt tízig le kell zárnunk az ülésünkön, mert aztán fontos szavazásokra kerül sor. Tehát megadtam a szót a frakcióvezetőknek és más szakbizottságbeli tagoknak, de csak akkor, hogyha erre még van idő. Még hiányzik uh, Söflin úr felszólalása, és el kell, hogy mondjam, hogy uh, Bronz kolléga is szót kért, aki szintén frakcióvezető. Tehát kérem, hogy röviden szóljanak hozzá de hogyha megadom a szót Gualtierinek, akkor valamennyiüknek meg kell adnom a szót, ez a gond. Hogyha mindenki megígér, hogy rövid lesz, akkor működik ez, de hogyha nem, akkor egy másik eszmecserét kell folytatnunk majd erről a témáról. Tehát azt mondanám, hogy tehát Gurmai alelnök asszony mondja, aki szintén magyar, hogy talán ő egy kis gondolatot szeretne kifejezni, és a választ kellene főként meghallgatnunk ezekre a kérdésekre. Bronsz úr következik. Bronsz. Right, thank you. Ah, Bronsz. Um, <clears throat> this might... Oh, sorry, is it Mr. Brox or... I do beg your pardon. It's you. Bronz. Me, right, thank you. Uh, this might sound a... Lehet, hogy furcsán hangzik a kérdés, olyan országokból érkezettek számára, ahol írott alkotmány van, de a kérdés talán helytállóbb az Egyesült Királyság vonatkozásában, ami az EU-ra történő hivatkozást, illetve a Lisszaboni szerződésre történő hivatkozást illeti az európai integráció melletti elkötelezettség. Ez szerepel az alkotmányban szemben más törvényekkel. Úgy gondolom, hogy az alkotmány sokkal merevebb más jogszabályokhoz képest, ami a módosítást illeti. Tehát ez azt a látszatot keltheti, hogy Magyarország a jövőben csak nehezen léphetne ki az EU-ból, ha úgy döntene. Sőt, csak nehezen tudná lassítani esetleg az integrációs folyamatot is. Guerrera úr említett említette, hogy a népszavazás egy standard gyakorlat az alkotmányokkal kapcsolatosan. Ugyanakkor tagállamok néhányan megfeledkeztek erről, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Utalás történik a határokon túli magyarokra is amivel kapcsolatosan nincsen semmi kifogásom, hogy a magyar alkotmány említse a határokon túli, túl élő magyarokat. Itt nem olyan magyarokról van szó, akik önkéntesen hagyták el az országot, hanem ők a az 1920-as békeszerződések áldozatai, aminek következtében Magyarország a területének kétharmadát elveszítette. Allora. Köszönöm. Elnézést kérek a szakbizottság többi tagjától, akiknek nem tudom megadni a szót, hiszen már 10 óra elmúlt. Kérném Gurmai kolléganőt, hogy szólaljon fel egészen gyorsan. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Magyarország közösség alkotmánya széles támogatottságot élvezett, mindenki elfogadta, hiszen a megalkotásában mindenki részt vett. Most azonban csak a Fidesz áll a tegnap megszavazott új egypárti alkotmány mellett. A demokratikus ellenzék a magyar országgyűlésben olyan jogi garanciákat kért, amelyek biztosíthatták volna, hogy az új alkotmány széles politikai konszenzuson alapuljon, demokratikus módon megvitatásra kerüljön és jelentős támogatást élvezzen az állampolgárok részéről. sajnálatos módon a fidesz elutastotta ezt a javaslatot sőt hatályon kvül helyezte azt a korábbi alkotmányos szabályt is amely kimondta hogy egy új alkotmány elfogadásához négyötös parlamenti többség szükséges a magyar szocialisták nem vettek részt ebben. mi haszna lett volna? a hatalom még az elvétve együttműködő ellenzékiek módostóit is tucatjával söpörte le az asztalról. az alkotmányjogászok krémje többek között éppen a magyar országgyűlés alkotmányügyi bizottságának konferenciáján sorolta hosszasan a kifogásait nem hallgattak rájuk és még sólyom lászlóra se aki éppen a fidesz által választott köztársasági elnökünk volt korábban az alkotmánybróság elnöke. Azt mondták, hogy kérdőíveket küldtek minden háztartásba, és közel egymillió választ visszakaptak. Utána számoltam, ha egy boríték egy perc, akkor ezt 140 ember tudja három hét alatt feldolgozni. Kérdezném, én felvettek 140 embert? Nem úgy történt, hogy ezt egy reggeli megbeszélésen hasraütve döntötték el? Sajnos ez a PR akció sem növelte ennek a pártalkotmánynak az elfogadottságát egy kutatás szerint az emberek kevesebb mint egyharmada ért egyet azzal hogy szükség van új alkotmányra ez azért egy komoly figyelmeztetés. fifty one a szerint a kérdővesdi arra volt jó hogy elfedje a társadalmi vita hiányát. fifty seven a szerint nem szabad ma hatályba léptetni olyan alaptörvényt amely csak a fidesz szavazatain alapul és szintén fifty seven a véli úgy hogy egy új alkotmányt népszavazásnak kell megerősteni. ennyit a népakaratról amelyre kétharmaddal a kormány már nem érzi szükségét hallgatni? a nemzetközi közösség is aggódik elég csak rápillantani a német külügy tegnapi nyilatkozatára. a nemzetközi közvélemény és a sajtó a le monde tól a financial times on át a konzervatv le figaroig bezárólag aggódik hogy magyarország lehet az európai unió első autokráciája. ha önök figyeltek volna a velencei bizottságra a civilekre a tasz ra a magyar helsinki bizottságra a szakszervezetekre az ellenzékre a nemzetközi közvéleményre akkor talán észrevehették volna hogy a most elfogadott pártalkotmány fényében a félelmek megalapozottak. De ezekbe a tartalmi kérdésekbe most kivételesen nem mennék bele, az előttem szólók már beszéltek erről. Egy dolgot viszont kiemelek, mert az általános érvényű. Az alkotmányban meghatározott, sarkalatos törvényekről nem tudunk semmit, pedig ezek fogják igazán megváltoztatni a magyar demokrácia alapjait. A tegnapi szavazás csak a magyar alkotmányozási folyamat kezdetét jelenti kedves képviselőtársaim! az egypárti alaptörvény legalitását nem vonjuk kétségbe hiszen elfogadása a hatályos köztársasági alkotmány eljárásjogi előrásain alapult. ugyanakkor illegitimnek és ideiglenesnek tekintjük és amint erre a választók általános választáson felhatalmazást adnak nekünk módostani fogjuk. amint megtehetjük visszaálltjuk a társadalmi konszenzust amelynek öveznie kell egy tisztességes európai köztársaság tisztességes alkotmányát. Köszönöm szépen! Végedszer elnézést kérek azoktól a kollégáktól, akiknek nem tudom megadni a szót. Mielőtt megadnom a szót Szajer kollégának, mivel mindenki felszólalt, beszélt ö, a saját tapasztalatáról, az olasz tapasztalatról szeretnék néhány szót szólni. Ö, ez az alkotmány 48 óta létezik Olaszországban, meg akarták változtatni többször, de azt hiszem, hogy ez nem fog megtörténni, és el kell mondanom, hogy ez az alkotmány ezt egy 47-es referendum után fogadták el, miután Olaszország elformája a köztársaság lesz. Tehát érdekelne, hogy az utolsó választási kampány során a választási programban azon pártok esetében, amelyek megnyerték a választást, megjelente az a terv, hogy módosítsák az alkotmányt, hogy, vagy pedig egy alkotmányozó konventről beszéltek, ez lenne tehát a kérdésem, Szájár úr, annyi a szó. Köszönöm szépen. Még egyszer, hogy az elnök elfogadta a kezdeményezést, illetve hogy részt vehetünk ebben a folyamatban. A bevezetőmben nem volt időm, hogy részletesebben szóljak a folyamatról, de miután többen erre rákérdeztek, szeretném csak megemlíteni, hogy, a, hogy Magyarország új alkotmányozási folyamata gyakorlatilag 20 évre nyúlik vissza, és most azzal kezdeném, hogy itt elhangzott, hogy ez csak egy átmeneti ideiglenes alkotmány. A konszenzusra törekvés gyakorlatilag az egyetlen volt szocialista ország közül Magyarországon nem sikerült, és tegnap végül is ezért tekinthető áttörésnek a parlament döntése. Itt nem csak egy kérdést tettünk fel a közvéleménynek, hanem 12-t. Nagybecsült kollégám Zita, nem kívánom most ezeket a részleteket itt megvitatni, hiszen nem akarom terhelni a szakbizottságot nemzeti vitával, de az ő pártjának lehetősége lett volna elmondani a magyar parlamentben a véleményüket, de végül is úgy döntöttek, hogy ezt nem teszik meg az alkotmányozás folyamatában ez az ő döntésük volt, nem kívánom ezt értékelni, de most ezzel ne tereljünk senkit. Miután nincs elég időm, a konkrét kérdésekre természetesen örömmel válaszolok, de engedjék meg, hogy inkább általánosságban szóljak. Először is köszönöm, hogy ilyen komoly érdeklődést mutatnak a magyar alkotmány iránt. Azt hiszem, hogy ez teljesen helyén való az EU-n e belüli tagállamok között, amelyek összefonják sorsukat. Ami a hagyományokat illeti, nagyon érdekes volt, amikor egy német képviselő kérdőjelezi meg a népszavazás hiányát, miközben ez az intézmény nem létezik. Más kolléga Belgiumból például múlt héten kommentálta a Magyar Alkotmánybíróság eh, gal kapcsolatos kérdéseket, miközben Belgiumban nincs alkotmánybíróság. Nálunk más a rendszer, egy közbekiabálás hangzott el, amit nem hallottunk. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy más alkotmányos hagyományaink vannak Magyarország, az elmúlt ezer év során egy igen büszke alkotmányos hagyományt épített ki. Tehát még egyszer a hagyományaink eltérőek, az EU keretein belül természetesen tanulunk egymás példáiból, de szeretném leszögezni, és a szöveg ezen része fordításban is rendelkezésre áll, és ez nem nagyon változott. Az új alkotmány gyakorlatilag felöleli a teljes emberi jogi nyilatkozatot. Nincsen olyan jog, ami nem szerepelne az alkotmányban. Teljes mértékben európai alkotmányról van szó, és én ajánlom, hogy olvassa el mindenki a szöveget. A tervezet nem változott e tekintetben. Azt hiszem, hogy általános európai konszenzus uralkodik az általános emberi jogok tekintetében, tehát ez tükröződik. Többen felemlítették a népszavazás kérdését. 23 új alkotmány került elfogadásra az elmúlt évek során az EU-ban, és csak tíz említi a népszavazást. És most konkrétan a bírákra vonatkozó kérdést illetően. Vannak olyan európai tagállamok, eh, ahol szintén korhatárhoz eh, fűződik, eh, és nem tudom, hogy hogy lehet egy olyan korhatárt, ami általánosan érvényesül, diszkriminatívnak nevezni. Tehát nem igazán értettem ezt az érvet és más tagállamokban is van ilyen gyakorlat az EU-ban. Tehát tanulunk egymástól, egymás tapasztalatából, és hát megvannak a saját hagyományaink is. Többen felvetették a határokon túl élő magyarok kérdését. Ez semmiféle változást nem jelent. Ez a mostani alkotmányban benne van, Magyarország felelősséget vállal, a kultúrájuk megőrzése, szociális életük megőrzése tekintetében azon magyarok esetében is, akik a határokon túl élnek. Tehát ez semmiféle extraterritoriális hatályt nem jelent. Ugyanúgy a halálbüntetést illetően az alkotmányos rend, az alkotmánybíróság betiltotta a halálbüntetést. Mi nemzetközi szerződések aláírói vagyunk, és ugyanez vonatkozik a diszkrimináció különböző formáinak tiltására is. A szexuális irányultságon alapuló eh, megkülönböztetés nem hiányzik a magyar alkotmányból. Magyarország aláírt eh, nemzetközi egyezményeket, ezek a jogrendünk része, csak a régi szöveg, ami az elmúlt húsz évben eh, létezett és még mindig érvényben van, módosul. De nyilvánvalóan a diszkrimináció minden formája tiltott. És a szöveg végén is említés kerül szó szerint abban a formában, hogy és a hátrányos megkülönböztetés egyéb formái. Magyarországon működnek a bíróságok, működik az alkotmánybíróság, vannak ilyen peres ügyek, és a diszkrimináció minden formája tiltott, és ez nem fog megváltozni az új alkotmányban is hiszen az emberi jogok garantálása az egyik legfontosabb elv. A 90-es évek elején is már ezen az alapon módosítottuk az alkotmányt. Ami pedig az elnök által elmondottakat illeti, illetve az elnök jogait illetően nyilvánvalóan az elnök joga a választásokat kiírni, és ez egyébként a jelenlegi alkotmányban is szerepel, ami a szociális jogokat illeti, szeretnék mindenkit biztosítani afelől, hogy nem hiányzik a sztrájkjog, sőt, a miénk az, azon kevés alkotmányok egyike, ami egyértelműen megemlíti a teljes foglalkoztatottságot. Kimondja, hogy illetve nem azt mondja ki, hogy az állam kötelessége munkahelyeket biztosítani az állampolgárok számára, de kimondja, hogy az államnak arra kell törekednie, hogy olyan feltételeket teremtsen, ami lehetővé teszi mindenki számára, aki munkát akar vállalni, hogy munkát vállalhasson. Tehát azok az agályok, amelyek ezen jogok megjelenése körül elhangzottak, szerintem nem megalapozottak. Én három-négy héttel ezelőtt megküldtem önöknek a szöveget, úgyhogy kérem mindenki olvassa végig. Nálunk jogászoknál természetesen minden szó számít. Az alkotmánybíróság az elmúlt húsz évben hagyományosan értelmezte az alkotmányt, és ez volt az egyik legsikeresebb része az alkotmányosságnak Magyarországon. Ezen nem kíván változtatni az új alkotmány sem, Úgyhogy eh, szerintem a helyzet ebből a szempontból kielégítő. Ami a legitimitást illeti, és ez a, ezzel zárom is a felszólalásomat, Magyarország demokrácia. Vannak viták a politikai pártok között eh, ebben a kérdésben, de a magyar választási rendszer keretében kapott felhatalmazás szabad választások eredményeként kétharmados többséget adott a jelenlegi kormánynak. Mi felkínáltunk az ellenzéknek különböző lehetőségeket. Tavaly június óta létezik egy bizottság, amelyben minden párt részt vesz, és ez a bizottság alkotta meg a szövegtervezetet. és számos módon biztosítottuk a részvételt. Természetesen lehet azt mondani, hogy a 12 kérdésből álló kérdőív nem túl hosszú de minden esetre egy 12 kérdéses kérdői kitöltése legalább fél óra. Gurmai asszony elmondta, hogy nem volt elég idő ennek megszámolásához. Én biztosíthatok mindenkit afelől, hogy én ellenőriztem a folyamatot, és nyilvános, nyílt folyamat volt az eredmények összegzése, tehát ezzel kapcsolatosan nem merülnek fel kérdések. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy az egész társadalmat bevonjuk. A legfontosabb dolog talán az volt, hogy ez elfogadott alkotmány még 1989-ben akkor még nem teljesen legitim módon megválasztott parlament által most egy új alkotmány révén lett felváltva, mégpedig úgy, hogy ez büszkén vállalja az európai, a közös európai értékeket. Még egyszer köszönöm az elnök úrnak, hogy lehetővé tette, hogy tájékoztassam a kollégákat, ugyanis a félreértések elkerülése véget nagyon fontos hogy tájékoztassunk, ha esetleg bármi félreértés van, azokat eloszlassuk. És a mostani ülést követően is bárkinek örömmel állok rendelkezésére, ha bármiféle kérdés vagy agály felmerül a szöveget olvasva, még egyszer rendelkezésükre állok kollégaként itt a parlamentben. Biztosíthatok mindenkit afelől, hogy a magyar alkotmány abból a feltételezésből indul ki, hogy először meg kell értenünk a helyzetet, és utána a, beszállni a politikai játszmába. De minden esetre fontos az alapos információ és örömömre szolgált, hogy kiváló kollégáimat tájékozhattam, és bármikor készen állok, ha további kérdéseik vannak. Köszönöm, Szajer úr. Várjuk tehát az alkotmány lefordított szövegét, és időközben pedig tudomásul vettük valamennyi információt, amelyet ön összefoglaló formában, de nagyon részletesen biztosított számunkra. Most tehát akkor át kell térnünk két jelentéssel kapcsolatos szavazásra. Az első DAFUR jelentése. A 76. szeptember 20-ai okmány módosítására vonatkozik. Kértem, hogy hozzák el szavazókártyájukat, mert lehetséges, hogy sok esetben elektronikus szavazást kell majd megejtenünk. Tehát mindenkinek megvan a szavazókártyája és elkezdhetjük a szavazást. Dafur, azonnal szavazzunk? Rendben. Akkor tehát szavazásra bocsájtom, mégpedig kézfelemeléssel most. A 14-es bekezdés, második albekezdését az A kompromisszumos módosított a részéről. Ki van mellette, kérem emelje fel a kezét. Ellene bizonyosan elfogadtuk széles többséggel. Tehát lefedetnek tekintjük az összes következő módosítót, ezen kompromisszos módosító által. Minden került ott van a megfelelő táblázat. Tehát most átlépünk a négyes oldalra. A B módosítóra a jelentéstevő részéről. Kérem, emelje fel a kezét, aki támogatja ezt. Ki van ellene? Tartózkodik, elfogadva. Aztán még mindig a hetes cikkel kapcsolatban ott van a 104-es módosító, de ez okafogyottá vált, mivel a B módosítót megszavaztuk. Ugyanez érvényes a 105-ös és 106-os módosítóra Gualtieri tollából. Áttérünk tehát a 8-as cikkre, ahol ott van a C módosító. Kérem, emelje fel a kezét, aki támogatja ezt. Ellene tartózkodók elfogadva. A 107-es Gualtieri részéről okafogyott vált, térjünk át a D módosítóra a jelentéstevő részéről. Tehát szavazunk a D-ről, kérem emelje fel a kezét, aki támogatja. Ellene, tartózkodás elfogadva. 108-as módosító tehát okafogyott vált, nem, mégis szavazunk erről. Mégis fogyott, hiszen a kompromisszum lefedi, ugyanez érvényes a 109-esre és a 110-esre is. Akkor az egyes módosítóra lépünk át a jelentéstevő részéről. Ki támogatja, kérem emelje fel a kezét. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Kettes cikk 111-es Smith részéről. Aki támogatja, emelje fel a kezét. Ellene tartózkodás elutasítva. Térjünk át a 2A cikkre, a B kompromisszumos módosítóra a jelentéstevő részéről. Aki támogatja, emelje fel a kezét. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Okafogyottá vált, tehát a 2-es, 112-es, 115 es 117-es, 118-as, 116-os, 113-as, 114-es, és átlépünk az elkompromisszumosra a nyolcas oldalon. Ah, Gualtieri szót kért? Igen, egy szóbeli módosítót akartam javasolni az elkompromisszumoshoz. Azaz... Don't. Szent lég get a don't módszerrel szeretném felváltani. Uh, uh, uh, Mr. President, I object to that oral amendment. Ellenzem ezt a szobani módosítót. Párló. Nem fogadhatjuk tehát el, hiszen... Tessék. Tisztelt elnök úr, kulcs szavazásról van szó. Azt kérem, hogy elektronikus formában szavazunk. Köszönöm. Tehát az elkompromisszumosról szavazunk, elektronikus szavazást kértek, tehát így járunk el. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Hanno votato tutti? Mindenki szavazott. Vediamo dove, dove il sì, vediamo, non vedo. Ah nem mais il, il, il, il... A sinistra. A sinistra, scusate, questo, il voto come... Elnézésüket kérem, úgy szavazunk, mint a plenárison. Tehát bal oldalon igen, a jobb oldalon nem. Tehát mindenki szavazott. Ah, lezárom a szavazást. 19-en mellette szavaztak, 3-an ellene, tartózkodás nincs, tehát elfogadtuk. Ami azt jelenti, hogy most áttérünk a négyes módosítóra a jelentéstevő részéről, illetve a 121-esre a Viland részéről ezek azonosak, aki ezeket támogatja, emelje fel a kezét. Nem világos a helyzet, elektronikusan szavazunk tehát. Szavazásra bocsájtom elektronikus szavazással. A négyes módosított jelentéstevő részéről és a villant féle 121-est, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Abbiamo 10 voti. 10 ellenszavazat van, 9 mellette, tehát elutasítottuk ezt a módosítót. Lépjünk tovább. Gualtieri módosító következik, a 122-es számú. Úgy tűnik számomra, hogy 122-esről kell szavaznunk. Ez nem, vál, nem a a -e, tehát 122-es. Aki támogatja, emelje fel a kezét ellene tartózkodás elfogadva. Lépjünk át az új kettes bekezdésre. A 4-es és a 122-es azonosak, aki ezeket támogatja, emelje fel a kezét. Ellene Vogliamo votare per, eh, di nuovo col sistema elettronico? Szavazzunk újra elektronikusan, tehát a 4-esről és a 122-esről szavazunk, ezek azonosak. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 14-en mellette 8-an ellene, tehát elfogadtuk. Nézzük a 121-es villantféle módosítót. Ez azonban okafogyottá vált. 123-as Gualtieri. Mellette felemeléssel szavazunk, ellene. Tartózkodás elutasítva. 5-ös módosító a jelentéstevő részéről, ez azonos a 124-es villantféle módosítóval. Aki támogatja ezeket, emelje fel a kezét. ellene elfogadva. Ötös módosító jelentésevő részéről kézfelemeléssel mellette ellene ugyanaz a többség, mint korábban elfogadva. Most nézzük meg a 124-es módosítót Wieland tollából, nem, javítja magát az elnök, ez okafogyottá vált. Itt van tehát az ötös módosító. Mint a l'articolo 5, sì, sì. A hatos módosító az ötös bekezdéshez, aki támogatja, emelje fel a kezét. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hetes módosító a jelentéstevő tollából. Aki mellette van, az emelje fel a kezét. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 125-ös módosító következik, szerzője Gualtieri, aki mellette van, emelje fel a kezét. Ellene. Elutasítva. 126-os Wieland kézfelemeléssel mellette. Ellene. Tartusz. Ugyanaz a többség elfogadva. 8-as okafogyott, 127-es ez is okafogyott, 128-as, erről szavaznunk kell viszont. Allora, emendamento 128-as, kész felemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129-es kézfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es a jelentéstevő részéről kézfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elérkeztünk a a C kompromisszumoshoz készfelemelésre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy okafogyottá várt váltak, illetve le vannak fedve a 11-es és a 130-as módosítók, itt tehát elérkeztünk a D kompromisszumos módosítóhoz. Készfelemelésre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A D kompromisszumos levet, lefedi a 131-est és a 12-est. Elértünk tehát a 13-as módosítóhoz kézfelemeléssel mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 14-es, a jelentéstevő tollából mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító részben okafogyottá vált. Na, quindi dobbiamo votarlo. E... Mégis szavaznunk kell erről. Tízes módosító jelentéstevő részéről, készfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os módosító jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132-es okafogyottá vált, hiszen a 16-ost elfogadtuk. 17-es készfelemeléssel mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 18-ashoz értünk, de ez is oka fogyott vált, hiszen az E és az E kompromisszumost elfogadtuk. 133-as. Questo si deve votare, che non è... Scusate, la seconda parte del paragrafo 1 mutato sì, emendamento 18 è approvato. L'emendamento 18 è stato approvato. A 18-ast elfogadtuk. A 17-est is. Elnök úr, elnézést kérek. A 18-asról kell szavaznunk. ha a kompromisszumot elvetettük volna, akkor vált volna okafogyottá, de nem fogadtuk el, tehát a 18-ról szavaznunk kell. Ah, Akkor tehát szavazunk a 18-as módosítóról készfelemeléssel mellette facciamo elettronico? 11, 12. De meglio votare elettronicamente. allora si... Ha elektronikusan szavazunk, szavazunk tehát a 18-as módosítóról, megnyitom az elektronikus szavazást. Hanno votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 13-a mellette, 10 ellen elfogadva. Ezután hm, nézzük a 133-as módosítót, de ez okafogyottá emelt, mivel a 18-ast elfogadtuk. Akkor tehát nézzük a 19-as módosított a jelentéstevő tollából, készfelemeléssel mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszumos a jelentéstevő részéről készfelemeléssel mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Így le vannak fedve a 134-es módosító, a 20-as a jelentéstevő részéről. Nézzük a 21-es módosítót a jelentéstevő tollából, készfelemeléssel mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22-es, szintén a jelentéstevő részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 23-as, jelentéstevő részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24-es, jelentéstevő részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva 135-ös, ezt lefedi a B kompromisszumos, ugyanez igaz a 136-osra, 137-esre és a 138-asra is. Akkor tehát szavazzunk a 62-es módosítóról. Kész felemeléssel mellette. Ellene. Világos, hogy elutasítottuk. 63-as mellette, kész felemeléssel. Ellene ugyanaz a többség elutasítva. 64-es mellette, kész felemeléssel szavazunk. Ellene elutasítva. 65-ös és 66-os, valamint a 67-es és a 68-as okafogyottá váltak. 69-es, szintén 70-es. A 70-esről viszont szavaznunk kell. Compromesso A è stato adottato però. Caduc se compromis A o compromis L ont été adottati. 70 71 sta votato. Quindi 60 no, 70, 70 sì. Tehát a 70-esről szavazunk. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Ellene. Elutasítva. Allora siamo 71. 71-es módosító. Ki, ki vuol parlare? Sento parlare. Ki beszél? Hallok valamilyen hangot. Ki kíván szólni? Kurmai eh, chiede di eh, verificare la vota elettronicamente il 70. Ah, dove sta l'onorevole Gurmai? Ah, ha chiesto di... Ah, vuole verificare... Gurmai asszony elektronikus szavazást kér, tehát bocsássuk elektronikus szavazásra 70-es módosítót, megnyitom a szavazást. chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 6-an ellene. 71-es fogyottá vált, 72-es, úgy szintén, 73-as, a Scholz-féle módosító, erről szavazhatunk, kézfelemeléssel mellette. 73. Ellenőrizzük elektronikusan. 73-as módosító, a kettes bekezdéses Scholz-féle módosító. Megnyitom a szavazást. E chiusa la votazione. Zárom a szavazást. Elfogadva tehát 13-10 arányban. L'emendamento 74 è caducato. 74-es fogyott vált, F kompromisszumhoz érkeztünk a jelentéstevő részéről, kézfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75-ös, ezt az F kompromisszumos lefedi, tehát nem szavazunk róla. Akkor átcsúsztunk a 76-os módosítóra, mostanáig minden le van fedve, a 76-os, aki mellette van, kérem emelje fel a kezét, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es a jelentéstevő részéről, mellette, ellene, tartózkodva elfog... 82-es, Haglund a szerzője, készfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. G kompromisszumhoz érkeztünk a jelentéstevő részéről. Sì, sì, 82 abbiamo già votato, respinto. Emendamento di compromesso G. G kompromisszumos, ez a négyes bekezdése vonatkozik, készfelemeléssel szavazunk mellette, ellene. Jobb, ha megvizsgáljuk. A G kompromisszumosról megnyitom az elektronikus szavazást. Chiudo la votazione. Lezárom a szavazást. 16-an mellett, teheten ellen elfogadva. Így módon lefedetnek tekinthetjük a Gualtieri féle 83-as és a Wieland féle 84-es módosítót. Nézzük a 85-ös és 86-os módosítókat. Ezekről együtt szavazunk, Készfelemeléssel mellette. Ellene elektronikus szavazást kérnék. A 80 5-ös és 86-os módosítókkal kapcsolatban megnyitom a szavazást. E, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 10-13 arányban. Most pedig nézzük meg a H kompromisszumos a jelentéstevő részéről külön részekben szavazunk. Az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette. A második rész, megnyitom az elektronikus szavazást. Eh, Lezárom a szavazást. elutasítva 5-16 arányban és egy tartózkodással. Harmadik rész, etnik, szó. Aki mellette van, emelje fel a kezét, ellene, elutasítva. A harmadik és utolsó rész, aki mellette van, kérem emelje fel a kezét, ellene, tartózkodás elfogadva. 88-as módosító ezt lefedi a 6-os kompromisszum, ugyanaz igaz a 87-es módosítóra. A 89-esről szavazunk, Készfelemeléssel mellette, ellene, elutasítva. 90-es. Erről szavazunk, Készfelemeléssel mellette, ellene, Elutasítva. 91-es Hefner. Készfelemeléssel mellette. Ellene. Elektronikus szavazást kérek. A 91-es Hefner féle módosítóval kapcsolatban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 14-9 arányban. Térjünk át a hatos bekezdésre. Van egy szóbeli módosítunk. Kész felemeléssel mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 93-as módosító Wieland mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 94-es, ezt visszavonták. 95-ös, Hefner, és 96-os, ezekről együtt szavazunk, mellette, ellene, elutasítva. 97-es módosító. Egy Kaduk. Egy Kaduk, perché sono Oka fogyott, hiszen elfogadtuk az 1.24-es módosítót. Remek. I. Kompromisszumos jelentést, jelentéstevő részéről mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Akkor lefettük a 27-es módosítót is, de a 28-asról szavaznunk kell mellette. Ellene. Elutasítva. 29-es mellette ellene elutasítva. 30-as Gualtieri mellette ellene úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de talán jobb elektronikusan szavazni erről. Tehát a 30-as módosítóról szavazunk, szerzője Gualtieri, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, 9-15 arányban 31-es, mellette ellene. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 32-es Gualtieri mellette 31-esről elektronikusan kívánnak szavazni, tehát szavazzunk a 31-esről, elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. È chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el, hiszen 12-12 az arány, elutasítva tehát. Jóval tehet ellenőrizni. 32-es Guartieri mellette. Ellene. Elfogadva. Még egyszer ellenőrizzük. 32-es, Gualtieri, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 14-9 ellen. Térjünk át. A 33-as okafogyott-e? vált. 34-es Söpflint mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 36-os Gualtieri mellette, ellene, elutasítva. 36-os, visszavonva. 37-es Gualtieri mellette, ellene, elutasítva. 38-as, e, ezt, erről ne szavazzunk. A 38-as és a 39-es azonosak, de itt azért, hogy ne szavazzunk róluk. Ez nem egy lényegi probléma, hanem egy fordítással kapcsolatos, tehát erről nem szavazunk. 40-es kézfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mölcer, oka fogyott, mivel a 40-est elfogadtuk, 42-es mölcer mellette, ellene, Elutasítva. 43-as Fox, oka fogyott. Nem, mégis szavazunk róla. 43-as felemeléssel mellette. 43-as. Ellene. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de szavazzunk róla elektronikusan. 43-as módosító, megnyitom az elektronikus szavazást. Egy chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk, 12-11 arányban, egy tartózkodással. 44-es Gualtieri mellette ellene Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, szavazzunk előre elektronikusan. 44-es én megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 16 ellenszavazat és 6 igen szavazat arányban. A J kompromisszumoshoz érkeztünk. Ez két részből áll. Első részről szavazunk mellette, készfelemeléssel. ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, Elektronikusan szavazunk. A második részről megnyitom a szavazást.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 már lefedi az E kompromisszumos és más módosítók, tehát az 58-asról nem szavazunk. K kompromisszumos a jelentéstevő részéről, emeljék fel a kezüket, akik támogatják, ellene, elfogadva. 59-es és 60-as módosítókat már lefedik a kompromisszumosok, 61-es Gualtieri mellette, ellene, elutasítva. Jó, jó, szavazzunk elektronikusan a 61-esről Z preambulum. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elfogadva 15 hét arányban. Két tartózkodással. Nézzük a 25-ös módosítót mellette. Ellene Elfogadva. 26-os módosító Söflin részéről mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Most pedig köves... Ah, Elektronikusan szavazzunk. Záró szavazás következik az állásfoglalásról, módosított formájában. Megnyitom az elektronikus szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadva 20 igen, 4 nem szavazatta. Gratulálok. Alla relatore onorevole Duff. Gratulálok a jelentéstevőnek Duff úrnak. Ez egy nagyon nehéz vállalkozás volt, még nem értünk a végére, de már egy nagyon fontos szakaszt jelent ez a dokumentum. Áttérünk tehát a következő szavazásra. Itt két jelentés van. Az egyik az intézményközi megállapodás tárgyában, az átláthatósági nyilvántartásra vonatkozóan, és erről fogunk először szavazni. Okay.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 Votiamo il rapporto sulla conclusione. Szavazzunk a parlament és a bizottság közötti közös átláthatósági nyilvántartásra vonatkozó intézményközi megállapodásról. A jelentéstevő, jó magam vagyok, szavazásra bocsájtom Pongo in votazione l'emendamento 31. A 31-esről szavazunk készfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es módosító, aki mellette van, emelje fel a kezét. Prego. Tessék, önni a szó, Hefner úr. Nach der jüngsten Entwicklung diesen Antrag zurückziehen. Wir brauchen visszavonom, szerintem erről nem kell szavaznunk. Allora, l'emendamento 32 32-es, tehát visszavonta a szerző. A 33-asra térünk át, aki támogatja, emelje fel a kezét, ellene, elutasítva. 34-es módosító, mellette, kérem emeljék fel a kezüket, akik támogatják ellene. Elfogadva. Jobb, hogyha erről elektronikusan is szavazunk. A 34-es módosítóról van szó, szerzője Mölcer. Megnyitom a szavazást. E Lezárom a szavazást elfogadva. 16 hét arányban. Hármas módosító szintén Mölcer a szerzője, kézfelemeléssel mellette, ellene. Nézzük meg elektronikusan ezt is, tehát hármas módosító Mölcer tollából megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-9 arányban. DAF félemódosító. Nos, itt a DAF módosítóval kapcsolatban én külön részekben kértem a szavazást, az első rész okafogyott vált, tehát csak a második és a harmadik részről szavazunk. Második rész készfelemelés mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Harmadik rész készfelemeléssel mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, nézzük meg elektronikusan is. Az egyes módosító DAF tollából harmadik részéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. Most nézzük meg a kettes Berman módosítót. Ezt az egyes módosító lefedi, tehát erről nem szavazunk. Szavazunk viszont a négyes Berman módosítóról mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva hatos mölcer mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ötös módosító erről szavaznunk kell, de Hefner vissza akarja ezt vonni? Hefner? No. Nem, nem kívánja visszavonni. Tehát szavazunk erről. Aki támogatja, emelje fel a kezét. Ellene. Elfogadva. Hetes. Mellette. Elpróbáltam. Contrari. contrari. Ellene. Elfogadva. Tízes, jelten meg ki, amely kombinálható a kilencessel. Tehát együtt szavazzunk a kettőről, kézfelemeléssel a tízesről szavazunk. Ellene. Elfogadva. Berman a kilences mellette ellene, elfogadva. 8-as Gróte mellette, ellene, elfogadva. E kompromisszumos, kézfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. B kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. C kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Akkor tehát nem kell szavaznunk a 11-esről, a 12-esről, 13-asról, 14-esről, de szavazzunk. Tehát az elkompromisszumost elfogadtuk, tehát a 16-os is okafogyott, a 17-es és a 18-as is le vannak fedve, a 19-es is, és a 20-as is okafogyott-e vált, hiszen a B kompromisszumost elfogadtuk. Tehát a 21-esről szavazunk most. Sondergaard kézfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es Sondergaard mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23-as Gróte mellette, ellene, elfogadva. A 24-es első része a 24-es, tehát az első részét lefedi az elkompromisszumos, a második része az elfogadhatatlan, tehát erről nem szavazunk, a 25-ösről, 26-osról és 27-esről sem szavazunk, mert ezeket lefedik a kompromisszumok, 28-asról szintén nem szavazunk, mert az első részét az elkompromisszumos fedi le, a második része pedig befoghatatlan, hiszen a megállapodás módosítását kéri. 29-esről szavazunk készfelemeléssel mellette, ellene tartózkodók elutasítva 30-as DAF, mellette készfelemeléssel ellene elfogadva. 35-ös Söndergaard mellette ellene tartózkodók elutasítva 36, az Zöndergád mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 37-es e, befogadhatatlan, mert a megállapodás módosítását kérés, az nem lehetséges. 38-asra ugyanez igaz, mert szintén a megállapodást kívánja módosítani, és ez nem lehetséges az alapszabály értelmében. Akkor tehát Következzék a zárószavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva egyhangulag. Egyetlen ellenszavazat sem volt. Térjünk tehát át az utolsó szavazásra, amely a parlament és a bizottság közötti közös átláthatósági nyilvántartás létrehozását követő szabályzat módosítására vonatkozik. Kezdjük a 13-as módosítóval Berman készfelemeléssel mellette Berman, artikolo... 13-as eh, módosító a 9-es cikkhez Berman a szerzője. Van egy kis zűrzavar itt. Tehát szavazásra bocsájtom. Na na, ma jó ho fatto dei segnali sul mio, preferisco avere Ecco qua. Ah, ecco, sì. Pongo in votazione. Szavazásra bocsájtom a 13-as módosított benn van a szerzője, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 19-3 arányban. És ezért az egyes módosítóról nem kell szavaznunk, a kettes módosító, saját módosítom mellette, ellene hármas, ezt visszavontam. Itt van a 14-es módosító, mell aki mellette van, kérem emelje fel a kezét, ellene, elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, elfogadva. Ötös mellette, ellene, elfogadva. Hatos mellette, ellene, elfogadva. Hetes mellette, ellene, elfogadva. 15-ös módosító Berman tollából, itt külön részekben szavazunk.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 Tehát azt javasolnám, hogy ne külön szavazzunk mégsem, hanem a teljes módosítóról szavazzunk egyben. De valaki külön szavazást kért a 15-ös módosítóról. Nem, mégsem. Akkor egyben szavazunk mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadva. 16-os módosító mellette ellene elutasítva. 8-as mellette ellene elutasítva. Nem, elnézést, javítja magát az elnök, elfogadva. 9-es mellette, ellene, elfogadva. 10D mellette, ellene, elfogadva. 11D mellette ellene elfogadva. 17-es nem befogadható, mivel itt uh, módosításról van szó, ami lehetetlen, 12-es mellette ellene elfogadva. Következzék a záró szavazás elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 23-a mellette egyhangulag elfogadva. Köszönöm, ezzel a szavazást lezártuk. Possiamo allora passare. Áttérhetünk most. Io riceverei volentieri.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 Scusate, allora, c'è ancora... Még van itt egy jelentés, melyet be kell mutatni, ez a Saudárgasz jelentés. Mivel nekem 10 percig távol kell lennem, kérem Tarkovsky alelnök urat, hogy vállalja át az elnöki tisztet, amíg megvizsgálják a Szaudárgasz véleményt, ez az utolsó napirendi pont, mielőtt Tremonti miniszter meghallgatására sor kerülne. We are moving on to... Akkor folytassuk a költségvetési tervezetről kialakítandó állásfoglalással. Szaudárgász kolléga kap szót. Elnök úr, kedves kollégák, Idén az általános helyzet nem nagyon tér el a korábbi évekhez képest, a költségvetés nem növekedik, és két komoly csökkentésre is sor kerül. Éppen ezért idén nagyon hasonló az álláspontunk, mint amit tavaly is mondtunk. Változatlanul minket érintő kérdésekről van szó, figyelembe kell vennünk az új fejleményeket, változásokat, a polgári, polgárok kezdeményezésére vonatkozó rendelet hatályba lépésével jövő április 1-én mm, új helyzet lesz. Az állásfoglalásunkban hangsúlyozni kell, azt a véleményünket, hogy a rendeletet pénzügyileg is működőképessé kell tenni. Az, hogy milyen források állnak rendelkezésre akár a bizottság, akár a tagállamok számára a e tekintetben még mindig nem egyértelmű. Ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy a rendelet megfelelően működjön megfelelően kerüljön végrehajtásra. A mi szakbizottságunk több alkalommal kifejtette a véleményét, miszerint a polgároknak megfelelő tájékoztatást kell kapniuk erről a rendeletről és a kezdeményezési jogukról. És figyelembe kell venni éppen ezért a szakbizottság véleményét, ami a finanszírozás módosítását illeti, illetve a tájékoztatás és kommunikáció továbbfejlesztését. A következő költségvetésben talán egy új sort is be kéne iktatni erre a célra. Egy másik nagyon fontos téma számunkra általánosságban a tájékoztatás és kommunikációs politika. A bizottságunk nagyon gyakran foglalkozik ezzel a kérdéssel az üléseinken, a lehető legkülönbözőbb szempontokból, akár az EU tevékenysége, vagy a kommunikációs politika átláthatósága vonatkozásában. Úgyhogy itt figyelembe kell venni, illetve arra kell törekedni, hogy ne csökkenjen a költségvetés. Megfelelő finanszírozásra van szükség a polgárok tájékoztatásához, a harmadik fontos témánk ebben az állásfoglalásban, vagy véleményben az európai politikai pártok finanszírozása. Köztudott, hogy a vita igen hosszas időt vett igénybe a bizottságunkban. Itt a politikai pártok finanszírozásáról szóló rendeletről van szó általánosságban, illetve a finanszírozás esetleges jövőbeni változásáról. A szakbizottságunknak éppen ezért véleményt kell alkotnia. Még igazából nem ismerem a konkrét számokat, minden esetre a költségvetés megfelelően ki kell egyensúlyozni, anélkül, annak érdekében, hogy a politikai pártok megfelelő forrásokkal rendelkezzenek. Több alkalommal szóltunk már az üléseinken ahhoz, hogy a politikai pártok megfelelő támogatása fontos a demokratikus intézmények működéséhez. Éppen ezért minden politikai párt számára megfelelő finanszírozást kell biztosítani, és majd egy külön anyagban részletezzük a szoba jöhető forrásokat. Röviden ennyit a vélemények, vélemény vagy az állásfoglalás kidolgozásáról. Május 4-e dél a módosítók határideje, és a bizottság május 23-án, 24-én szavaz, és ezt követi majd a szokásos költségvetési eljárás júniusban. Köszönöm, Hefner úr! Köszönöm szépen, rövid leszek. Ugyanis Szadargász kolléga már érintette azokat a fontos pontokat, amik számunkra is fontosak. Összességében olyan időket élünk, amikor a kiadásokat nem pótlólagos forrásokból, hanem átcsoportosításokból lehet biztosítani. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével, illetve az európai polgárok kezdeményezéséről szóló rendelet hatályba lépésével, mint ahogy a szakbizottságunk döntött az európai pártok jogállására vonatkozó jogszabály alkotásáról. Ezek mind költségekkel főleg tájékoztatási költségekkel járnak, illetve a konkrét politikai munka támogatásával a polgárokat is megfelelő információval kell ellátni. A polgárok kezdeményezésével kapcsolatosan a bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy egy megfelelő tájékoztató helyet biztosít de nyilvánvalóan ezt nem lehet anyagi és emberi források nélkül ellátni, úgyhogy én kíváncsian válom, várom a javaslataikat e tekintetben, majd a szöveg alapján részletesebben meg tudjuk vitatni ezeket a szempontokat. Köszönöm szépen. És Guerrero. Guerrero úr. También seré muy breve porque En fin, eh, creo... Köszönöm. Véleményem szerint ez a véleménytervezet lehetővé teszi azt, hogy olyan dolgokra összpontosítsunk, amelyekről már nagyon sokat beszéltünk itt a szakbizottságban az elmúlt pár hónapban. Ezek olyan kérdések, amelyekkel közép és hosszú távon is fognunk, foglalkoznunk kell. Nagyon fontos az, hogy valóban rávilágítsunk arra, hogy hatékony kommunikációt kell föntartani az állampolgárokkal, természetesen ennek megvan a költségvonzata is. Figyelembe véve, hogy mi történt az elmúlt hónapokban az Európai Unióban, azt hiszem feladatunk az, hogy magyarázattal szolgáljunk állampolgárainknak a munkánkról, és tájékoztassuk őket. Fontos az is, hogy megértsék, miért releváns mindennapi életükben az, ami itt az Európai Parlamentben, illetve ezen belül az ügyi Szakbizottságban történik. Vannak olyan csoportok, vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek ezt a megközelítést elutasították a múltban, mégis nagyon fontos, hogy objektív és őszinte kommunikációt folytassunk, és ezzel az átláthatóságot növeljük. Az állampolgári kezdeményezés nagy reflektorfényt kapott a múltban, ahogy erre a jelentéstevő is utalt. Ami ennek a költségvetés vonzatát illeti, két héttel ezelőtt az európai politikai pártok új jogállását fogadtuk el. Elképzelhető, hogy egy-két módosítót fogok benyújtani, de nagyjából egyetértek az elvégzett munkával. Uh, um, <clears throat> Köszönöm szépen. A második pontra szeretnék utalni, amely az Európai Uniós tagság előnyeire utal, illetve az er, ez, erről szóló tájékoztatóra, itt a hátrányokkal ugye nem számolunk. Az Európai Uniót biztosan azért nem szeretik, mert közönösek az emberek. Pusztán annyi a feladatunk, hogy a tényeket közölni kell, és minden ellenvetés megszűnik. Hát sajnálom, de azt hiszem, hogy ez nem tükrözi a valóságot, tudásra és nem pedig közönyre kell építenünk. Valóban eszközökre van szükség, az intézményekkel kapcsolatos vitathatatlan tényeket kell közelni, illetve a szolgáltatásokról kell tájékoztatást nyújtani. Hmm, és elképzelhető, hogy ezt különböző szemszögből, szemszögökből kell ezt megtennünk. Ez ugye az egyéni képviselők közleményhez való jogát is fölveti. Nem az egyoldalú propagandára szeretnénk kitérni. Amit a harmadik pontot illeti, ami a pártfinanszírozásra utal, véleményem szerint a politikai pártokat ö, saját tagságból kellene finanszírozni, hiszen ez a támogatottságukat jól mutatja. Ellenzem azt, hogy cégek és ö, különböző szakszervezetek támogassák és finanszírozzák a pártokat. Az állam és államon felüli finanszírozást is ellenzem, mert ez nem megfelelő irányba vezet. Hogyha természetesen finanszírozási források léteznek bizonyos pártok számára, akkor mindenki számára lehetővé kell ezt tenni. Azok, akik az állami finanszírozást általában ellenzik, azokat nem szabad kigúnyolni, hogyha elfogadják ezt a jellegű finanszírozást, hogyha ezt mások is megkapják. megkapják. Szeregasz úr, mondja az elnök, nem kér szót, úgy tűnik, rendben. Ahogyan elhangzott, május 4-e déli 12 óra a módosítók határideje, május végén fogunk szavazni majd erről a kérdésről, valószínűleg május 24-én. Ami pedig a koordinátorok ülését illeti, nem tartunk ma koordinátori ülést, azért, mert 7 perc múlva megkezdjük Tremonti úrral a beszélgetést. Tegnap egy rövid koordinátori ülésre került sor, szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy beszéltünk a vasúi látogatásunkról, beszéltünk a kvótákról, egyetlen egy probléma merült föl, a büró úgy döntést hoz majd arra vonatkozóan, hogy meg lehet-e haladni a kótákat, túl lehet-e azokon lépni, vagy sem ezt a döntést még várjuk. Hogyha látogatásunk előtt megszületik ez a döntés, akkor majd reagálunk rá, hogyha nem, akkor a koordinátorok olyan jellegű döntést hozták, hogy Cassini úr, Grip úr, a szocialistáktól, Gurmai asszony, Gieru úr, Duff úr a liberálisoktól, az elnök természetesen néppárti, és jó magam, Hafner úr és Schulz úr kótán felüli tagok, tehát remélhetőleg az az ellen, az a, az a döntés, a bűró döntés, hogy nem lehet kótán felül részt venni a delegációban, megváltozik majd, és akkor ellátogathatunk mi is Varsóba. Még van 6 vagy 7 percünk, tehát rövid szünetet tartunk, 6-7 perces szünetet. Azt kérem mindenkitől, hogy félkor pontosan jöjjenek vissza, mert Tremonti úrral a meghallgatás akkor kezdődik. Majd köszönöm. Possiamo allora cominciare quest'ultima parte della nostra seduta. Elkezdhetjük utolsó részét mai ülésünknek. Itt van velünk Giulio Tremonti miniszter úr. Köszönetet mondok neki, hogy ellátogatott hozzánk, és mindannyiunk nevében üdvözlöm őt. Ezt a találkozót a miniszter úr kérte, és jó magam pedig, miután meghallgattam a frakcióvezetőket, nem lehet hallani, amit mondok? Jobban hallatszik ezzel a mikrofonnal? Nos, tehát mondtam, hogy üdvözlöm a miniszter urat, és köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk. A téma, amivel foglalkozni kíván, mélységesen érinti Európát, hiszen itt a szolidaritás koncepciójáról és gyakorlatáról van szó az Európai Unióban elmondhatjuk, hogy Európa lelke valójában a szolidaritás, a szolidaritás az EU tagállamai között, valamint a világ felé tanúsított szolidaritás. Ez a szolidaritási koncepció a Lisszaboni szerződés két cikkében szerepel, a 80-as cikkben, amely a belső kapcsolatokkal foglalkozik, valamint a 222-es cikkben az Európai Unió működéséről. A válsághelyzet, melyben jelenleg van gazdaságunk, ez más területeket is sújt. A globalizáció most már érinti az Európai Unió integrációját és építését is, és éppen ezért a lehető legnagyobb fokú szolidaritásra van szükség, amely a Lisszaboni szerződésben is szerepel, és amely egyébként mindig is részét képezte az Európai Unió eredetének, attól kezdve, amitől kezdve az alapító atyák már felvetették Európa eszméjét. Nem szeretnék tovább időt rabolni találkozónkból, éppen ezért a miniszter úr felszólalása után kérdések feltevése céljából elsősorban a frakcióvezetőknek adom meg a szót szakbizottságunkban, azt követően pedig egy-egy képviselőnek egy-egy frakcióból, majd pedig, hogyha lesz erre idő, de hát nincs már túl sok időnk, hiszen egy óra múlva be kell fejeznünk az ülést, akkor a szakbizottság többi tagja is felszólalhat és amennyiben nincsen más képviselő részéről kérdés, akkor a parlamenti képviselőkön kívüli egyéb személyek is hozzászólhatnak. Nos, tehát miniszter úr, megadom önnek a szót, és még egyszer köszönetet mondok, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönöm. Megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek körükben. Egy olyan szakbizottságban, amelynek neve Alkotmányügyi Szakbizottság, jelzi, hogy meghaladják a határt a között, ami csupán egy nemzetközi szerződés, és a között, ami alkotmány. A bizottság története során Spinelli és sok más személyiség elmára emlékezik. A mai beszámolóm egy szokatlan eljárást követ. Ez egyfajta stresszteszt az európai szerződésekkel kapcsolatosan. És el kellene mondanom az okait, azt, hogy miért is kerítek sort erre az eljárásra. Shakespeare-t idézném. Több dolog van földön és égen, miről a filozófiákban elmondni képesek vagyunk. Az európai szerződések magukban fogalnak egy álmot, amely a stabilitással, a bizonyossággal függ össze. La chance per stare in un'età che non è fatta solo da certezze e stabilità, ma... De itt nem csupán bizonyosságokról van szó, hanem bizonytalanságokról is, és a stabilitást feloldó tényezőkről. Éppen ezért van szükség stressztesztre, hogy megvizsgálhassuk lehetséges ezt az álmodta web építeni. És azt hiszem, hogy ez lehetséges, és az eredmény kedvező lesz. Azonban ez csak egyes feltételek teljesülésével lehetséges. Az első feltétel az, hogy a szerződések értelmezése és alkalmazása a kor szellemének megfelelően történjék. A jelenlegi kor szellemének megfelelően, úgy, hogy a jövőbe próbálunk tekinteni. Egyebekben a jogi témákkal kapcsolatban, jogi területen az értelmezés mindig fejlődőben van. A római jog értelmezése valószínűleg eltér attól, ahogyan annak idején a rómaiak értelmezték a saját jogukat, és egy Rembrandt kép értelmezése bizonyosan eltér attól, mint ahogyan a kortársak értelmezték Rembrandt képét a házasságokban, mint a szerződésekben is általában kötelezettséget vállalunk arra, hogy jóban rosszban együtt maradunk. Az első módszertani megjegyzés az, hogy a szerződésekben különösen a jó sorsra utalunk, és minden nagyon kedvező és progresszív színben tűnik fel. Szabadság, demokrácia, egyenlőség, emberi méltóság, szabadságjogok, jólét, fenntartható fejlődés, piacgazdaság, szociális piacgazdaság, párhuzamos fejlődés a jövő irányában. A benyomásunk az, hogy a szerződésben megjelenő kép a jó uralmát írja elő, és a rossz egyfajta kivétás helyzetként jelenik meg. De a valóság az élet része jóban vagy rosszban egyaránt a negatív esemény. A szerződésekben a kedvezőtlen események megfogalmazása egy standard formulát ölt, természeti katasztrófákról esik szó, vagy az ember által okozott katasztrófákról. És aztán nagyon sok szó következik, amely részleteket ír le politikai kockázat, fegyveres támadás, konfliktus, háború, gazdasági egyensúlytalanság. Hogyha ezeken elgondolkodunk, ezek olyan szavak, amelyek a 800-as évekből erednek, és már meglehetősen hosszú időre tekintenek vissza. És a kedvezőtlen események közötti kivételek között nincsen rugalmasság és szelep, nincs olyasmi, ami, amit egy automatikus kiterjesztési mechanizmusként nevezhetnénk el. Éppen ezért van szükség értelmezésre egy olyan értelmezésre, amely Európa hagyományainak megfelelően, megfelelően széles körül kell, hogy legyen. Azt hiszem, hogy az értelmezést három esetben végezhetjük el, három specifikus esetben, amelyek elmúlt, az elmúlt három évben sűrűn előfordultak. Egyre növekvő intenzitás és egyre gyakoribban. Az egyik ilyen a gazdasági válság, a geopolitikai válság, majd pedig a nukleáris válság. A válság és a olyan szav, katasztrófa olyan szavak, amelyek a görögből erednek, és a változások mély értelmét vetítik elő. A válság a paradigmaváltást jelenti, a katasztrófa pedig a valóság fejeteteire állását. A végkövetkeztetésemet bocsájtanám előre. A gazdasági válság esetében a szerződésekben az alap eléggé széles, de nem elég, de mégsem megfelelően széles a válságok esetére megfelelően lehet alkalmazni a szerződést. A geopolitikai válság esetében a szerződés betűje széles körű, de az alkalmazása valóságban missing in action szavakat tartalmazza. Missing in non-action mondhatjuk ehelyett, a harmadik válság pedig a fukusamai katasztrófát követően a szerződésben szereplő megfogalmazások nem elégségesek és a megelőzés szolgáló intézkedések sem tűnnek számomra elégségesnek, specifikusan a gazdasági válságot illetően. A gazdasági válság kívülről jön, a nemzetközi kereskedelemből, és aztán megjelenik Európán belül is, mint pénzügyi válság, különösen a magán pénzügyi ágazat válságaként. Ezzel kapcsolatban van egy különlegesség, ami most nyilvánvaló, az az, hogy Európában hiányzott egy hatékony makrogazdasági felügyeleti kritérium a magán pénzügyi gazdaságra vonatkozóan. Ellenőrizték az államháztartást, a deficitet, az államadósságot, ellenőrizték az inflációt, basket of goods-ként, de a magán gazdaságot illetően a felügyelet nem volt elégséges mindig hallottam a túlzott deficit eljárásról, vagy a termékkosáról, de a hedgefondokról, vagy egyéb területekről nem esett szó. A válságot kezelni kell. A szerződések betűje nagyon részletes. Itt a gazdasági élet súlyos válságairól van szó egy tagállamban, súlyos nehézségekről egyes termékek ellátását illetően, amennyiben egy tagállam nehézségbe kerül, vagy súlyos fenyegetéssel néz szemben, természeti jellegű fenyegetéssel, vagy egyéb fenyegetéssel, amely felett nem tud ellenőrzést gyakorolni. Milyen kivételekről van szó? Mind egy államra vonatkozik, válságeseményekre, és láthatjuk itt az egyes tagállamot. Tehát itt nem általános megfogalmazásról van szó, az egységes belső piacra vonatkozóan. A gyakorlat eddig egy általános megközelítés volt, mely szerint a válságot olyan jelenségnek kell tekinteni, amely az összes országot sújtja, nem csupán egyet. A változások nagyon erősek voltak, valamilyen módon ezek a szerződés paradigmát felfüggesztették. A Maastricht szerződés vagy a római szerződés, amely létrehozta az egységes belső piacot. Nos, a válság az ekekig szöktette az adósságokat, az adósságállományt, és sok államnak kellett segítséget nyújtani, tehát a makro- és mikrogazdaságot illetően a válság az alapvető paradigmákat rengette meg, és egy új valóságot hozott létre hatékony volt? Reméljük, hogy igen. Ez a geopolitikai válság az Atlanti térségtől Ázsiáig a történelem erős változásokat élt át. Hogyha valaki napra kész akar lenni, akkor olvassa el a Bibliát, a megnyúl, megnyíló vizeket, nagyon intenzívek voltak ezek a változások, és ezek adódtak például az élelmiszerekkel kapcsolatos spekulációból, vagy említhetjük a nőket, akik különböző tiltások ellen szegültek, vagy a fiatalok helyzetét, vagy a kleptokratikus rendszerek elleni felkelést, a média helyzetét, mindez egy forradalmi láncolatot indított el, egy fordulatot eredményezett és ez olyan hatásokat is okoz, amelyek kihatnak kontinensünkre, nem korlátozódnak az Atlanti térségtől az arab térségig, illetve Ázsiáig. Mindez kihat kontinensünkre. Hogyha megnézzük a szerződés szövegét, ez nagyon széles körű, és lefedi ezeket az eseteket. Sok jogszabályt szeptember 11-e után készítettek el, de a szolidaritás logikája mindig nagyon széles körű ezekben hirtelen áramlat olyan állampolgárokból, akik harmadik országokból érkeznek. Ez egy nagyon széles körű fogalom, tehát itt nem egyénekről van szó, hanem egy tömegjelenségről, egy kollektív jelenségről. A szerződés megfogalmazása annak betűjét illetően elégséges alkalmazása mostanáig viszont drámai módon elégtelen volt. Nem tűnik úgy számomra, hogy Európa telefonált volna az ENSZ-nek, ebben az ügyben nem tűnik úgy számomra, hogy a politikai elképzelések ezt a jelenséget illetően elégségesek lennének, teljes mértékben elégtelenek. És itt nem csupán pénzkérdésről vagy finanszírozásról van szó, ez egy általánosabb jellegű kérdés, hiszen a félelem a kontinensünk politikai egyensúlyát változtatja meg, és hogyha nem értjük meg az események ezen láncolatát, akkor fennáll a veszélye annak, hogy kontinensünkön demokratikus zűrzavar alakul ki. És nem hiszem, hogy figyelmen lehetne kívül hagyni a népek félelmét, és felsőbbrendűnek tekinthetnénk magunkat, nem hiszem, hogy ez egy helyes kezelése lenne ezen eseményeknek demokratikus módon. Meg kell néznünk, hogy mit akarnak a népek, milyen ö, félelmeik vannak, és a politikának mindenképpen olyannak kell lennie, hogy számot vet a lakosság érzelmeivel, hogyha ezt nem teszi, ez teljes mértékben helytelen. Tehát ami távolra tekintőnek tűnhet, ilyen logika szerint, az valójában egy rövidlátó politika. Tehát mostanáig nem volt fellépés Európa részéről, noha van egy szerződésünk, amely széles körű alapot biztosítana a beavatkozásra. Végezetül nézzük meg azt a válságot, amely Fukushima után bontakozik ki. Nem hiszem, hogy ezt korlátozhatná rátérhetnénk egy technikai jellegű incidensre. Nem hiszem, hogy itt olyas valamiről van szó, amely uh, akkor a Simpsonhoz kapcsolódik. Azt hiszem, hogy itt egy sokkal jelentősebb jelenségről van szó, hogyha történelmi adatokat tekintjük. Ez egy hosszú távú jelenség, nem el meg a határoknál, és nagy kérdéseket vet fel. Ezzel kapcsolatban a szerződés úgy tűnik, hogy nagyon kevés specifikus hogyha megnézzük a 20-as fejezetet a környezetről, vagy a 23-as fejezetet a polgári védelemről, akkor azt hiszem, hogy itt nem elégséges válaszokat találunk. Aki szennyez, az fizet, ez szerepel itt, a megelőzés elve is szerepel, az elővigyázatosság elve is. Biztosak vagyunk abban, hogy a valóságban ezek érvényesülnek, ezek a fogalmak nem csupán szerződés betűjét képezik? valóban megvizsgáltuk a nukleáris energia következményeit számszerűleg? Megnéztük, hogy mi lesz a nyugdíjakkal 50 év múlva, de megnéztük, megnézzük, hogy a nukleáris energia használatának milyen következményei vannak például a biztosítás szempontjából. A kedvező hatások helyi jellegűek, de a kedvezőtlenek általánosak. Azt hiszem, hogy elmélyült elemzéssel le kell vonni a nukleáris energiát. A római szerződés nem foglalkozik a nukleáris energiával, az EU-atom viszont igen, amely még hatályban van, és ez szerint a tagállamok több információt kérhetnek, vizsgálatokat kérhetnek, illetve a megelőzés, az elővigyázatosság elveinek alkalmazását kérhetik. Azt hiszem, hogy mindez alapvető jelentőségű. Hogy világosak legyünk, ehhez azt hiszem, hogy meg kell vizsgálnunk valamennyi jövőbeli költséget, hiszen egy történelmi átmenet fázisában vagyunk. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy elgondolkodjunk a régi terv alkalmazásán az eszakot illetően, tehát alternatív energiákba kellene befektetni, a földközi tenger új geopolitikai struktúrája fényében. Ezeket a terveket finanszírozni kell, tehát az új energiákba kell fektetni, akár az eurókötvények segítségével is. Azt hiszem, hogy akár túl sokat is beszéltem, visszatérve a szerződésekhez, csak egy kérésem lenne, ne ragadjunk le annál, hogy itt a, a, a, a a, régi ö, sémák szerint gondolkodunk. nézzük meg az új geopolitikai fejleményeket, és ennek fényében ítéljünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Grazie, signor Ministro, che questa sintesi che... A minisztervel ezt az összefoglalást, amely sok témát felölelt, és úgy tűnik, hogy újszerű módon értelmezi problémáinkat, amelyek egymással összekapcsolódnak, és megláthattuk, hogy itt több Európát követelnek ezek a problémák, nem pedig kevesebbet, hogyha jól értettem. Tehát Európának mélységesen el kell gondolkodnia ezeken a problémákon, hogy új lendeletet vegyen, előről kezdje, hogy erős legyen, és magára gondoljon, tagállami egoizmusok nélkül, és a teljes világra is gondolnia kell. Nagyon elgondolkodhatott az ön észrevétele, amely összekapcsolja az énség, a félelem által szenvedő országokat. Itt lehetséges lenne egy alternatív regionális terv kidolgozása, ha jól értettem. De mivel nem túl sok időnk van, rögtön meg is adom a szót azoknak, akik felkívánnak szólalni elsősorban. A néppárti frakció nevében Brok úr kap szót, tessék. Herzlich. Nagyon köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Nagyon köszönöm ezt az átfogó bemutatását az európai álomnak, aminek stresszállónak kell lennie. Egyes területeken komoly változásokat élünk meg, és Európának fel kell mutatnia, hogy helyes választ tudunk adni, és hogy ezekre a kívásokra nem csak tagállami szinten kell reagálni, hanem az Európai Uniónak kell reagálnia. És csak közösen vagyunk abban a helyzetben, hogy a globalizáció, a klímaváltozás, a terrorizmus elleni küzdelem, az energiabiztonság, a bevándorlás és más kihívásokkal szembenézünk. A különböző vitákat, ha megnézzük az egyes országokban, akkor ezekre mindenféleképpen figyelemmel kell lennünk. A Japán nukleáris katasztrófát követően foglalkoznunk kell az atomenergia kérdésével, illetve hogy ennek milyen következményei vannak más területekre. Hogyan lehet az energiabiztonságot megfelelő költségszinten úgy biztosítani, hogy a munkahelyeket se sodorjuk veszélybe. Ha megnézzük a fejlődő országokat, és ha ezek az országok a mi szintünkre növekednek, akkor feltetőleg az energiaigényük is megnövekszik. Ugyanakkor a bevándorlásra is oda kell figyelnünk olyan emberek esetében, akik nem rendelkeznek megfelelő perspektívával, például gondolunk itt Észak-Afrikára, illetve a klímaváltozás is egy fontos terület. A növekvő nyersanyag árak, az élelmiszer ellátás megfelelő fenntartható árakon történő biztosítása, ezeket mind összefüggésükben kell tekinteni, és közös költségelemzést, illetve kockázatelemzést kell elvégezni és megvitatni. és fontos, hogy a polgárokat is bevonjuk, megértsük az érzelmeiket. A bevándorlással kapcsolatosan szerintem nem fogalmaztunk eléggé világosan, ami a definíciókat illeti. Itt fontos megvizsgálni, hogy a bevándorlók klasszikus menedékeseknek tekinthetők-e, akik bármilyen politikai, vagy fai, vagy egyéb okok folytán fenyegetettségben élnek a saját országukban, vagy azért menekülnek, mert háborús viszonyok uralkodnak az országukban, vagy gazdasági okokból. Olaszország, Olaszországra most komoly teher helyeződik. Én úgy gondolom, hogy a tunéziai bevándorlók sem nem tekinthetők háborús menekülteknek, sem klasszikus értelemben menedékeseknek, meneküldékjogkérőknek. Itt meg kell vizsgálni, hogy az egyes országokat milyen felelősségek terhelik. Ha megnézzük a balkáni háborút, Kb. 800 ezer menekült, tehát fogadott be Németország. És itt nem beszéltünk európai szolidaritásról. 2010-ben 75 ezer menekült érkezett Németországba, tavaly 80 ezer, nyilvánvalóan ezeket a számokat különbözőképpen kell értékelni az egyes országokban, és ez is hozzátartozik a igazsághoz. Ha azt vizsgáljuk, hogy az egyes országokat milyen terhek sújtják, nem szabad elhallgatnunk a statisztikákat, hiszen ez nem segít. Mindenkinek otthon is világos magyarázattal kell szolgálnia, és az átfogó képet kell összességében elemezni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Brock úr. A második felszólalást kérő Gualtieri úr, aki a szocialisták frakció nevében szólal fel. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is, frakcióm nevében köszönetet mondok Tremonti miniszter úrnak felszólalásaért, és azért a tényért, hogy ilyenfajta észrevételeket akart megosztani az Európai Parlamenttel azzal az intézménnyel, amely a leginkább kötelezettséget vállal a szolidaritás elveit illetően, amelyek a szerződésben rögzítettek. Mi ezeknek konkrét végrehajtását szorgalmazzuk az Európai Parlament jogalkotási tevékenysége révén, és örülünk, hogy mindezt itt az Alkotmányügyi Szakbizottságban tesszük. Nincs kétség afelől, hogy a Lisszaboni szerződés középpontja, magja a szolidaritás, ahogyan erre Kazini elnök úr is emlékeztetett, a kettes, a hármas, a négyes, be, harmadik bekezdése, a szolidaritás a tagállamok között, a szolidaritás, mint olyan elv, amelynek alapján jogszerű együttműködés lehet létrehozni a tagállamok között. Nincs kétség afelől, hogy ez a szolidaritás konkrét tetteké kell, hogy váljon. Egyetértek azzal, hogy itt konkrétan kell értelmezni a szerződést. A szerződés rendes és rendkívüli eszközöket bocsájt rendelkezésre a szolidaritás végrehajtásához. Parlamentként az első utat részesítjük elényben, a, ez a közösségi módszer útja. Ezt lehetséges megtenni mind a három területen, amelyekre utalt a miniszter úr. Ami a gazdasági dimenziót illeti, nehéz vitákban vagyunk a kormányzati csomag, a kormányzási csomag végrehajtásáról, és megpróbáltuk elkerülni, hogy a 252-es cikk az államadóság problémáit illetően van egy olyan cikk, amely az állandó stabilitási mechanizmus létrehozását teszi lehetővé, és azt akartuk, hogy ez a mechanizmus ne váljon a közösségi módszer kárára. Tehát a közösségi módszer keretében kívánjuk a szolidaritást alkalmazni. Ami pedig a második pontot illeti, két út áll előttünk, a 80-as cikk, amely egy olyan cikk, amely lehetővé teszi, sőt akár kötelezővé teszi a szolidaritás elemének bevezetését a közösségi szakpolitikákba a határok kezelése, a menedék kérdés, a bevándorlási kérdések kezelése ezek. Tehát ezekkel lehet felkészülni a különböző vészhelyzetekre. A tagállamok, kezdvén az olasz kormánytól, amely időben felszerelt megérkezhetett erre a vitára a tanácson belül, és a bizottságtól kezdődően, amelynek kötelessége és joga is a jogalkotási kezdeményezés, és élnie kell ezzel a jogával az adott területen. Aztán ott van a 252-es cikk, amely egy kormányközibb eljárást irányoz elő, amelyet csak legvégső esetben lehet használni véleményem szerint, még akkor is, hogyha erre a tényelésre lehet ezt alkalmazni. De ennek mindenképpen van egy rendkívüli dimenziója. A 252-es cikk utolsó bekezdése szerint a tanács rendszeresen értékeli az Európai Uniót érő fenyegetéseket. Nos, mi az Európai Parlament azt tartjuk kívánatosnak, hogy a tanács alkalmazza a 252-es cikk ezen részét. Tehát rendszeresen értékelje ezeket a potenciális fenyegetéseket. Ami pedig a harmadik elemet illeti, azt hiszem, hogy sokat tehetünk a hatályos szerződésekkel is. A tanácsnak más magatartást kell tanúsítania a jövőbeli európai költségvetésre vonatkozóan. Azon kötelezettségvárás nélkül, amelyet a miniszter úr most nagyon kedvezően kifejez a megújuló energiákba való befektetés területén. Nos, ezen kötelezettség nélkül a terveinket nagyon nehezen hajthatjuk végre, nagyon sokat tennivalunk, tehát a parlament kész arra, hogy ebbe az irányba mozduljon el, ahogy egyébként ezt már teszi is, és jó lenne, hogyha a miniszter úr beszámolóját tettek is követnék az olasz kormány részéről, különösen a tanácson belül, a tanács magatartását illetően ezen témakörökben. Kérem, hogy a miniszter úr legyen pontosabb, hiszen utalt beszámolójában a szerződés specifikus reformjaira is. Ezekre szükség lehet, de mindig a konkrét helyzet ö, szembavételével kell, hogy megtörténjen ez egyhangulag, ami nehezen ö, elképzelhető a jelenlegi helyzetben. Azt hiszem tehát, hogy különösen arra kell most összpontosítanunk, hogy végrehajtsuk a jelenlegi szerződést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Duff kolléga kap szót a liberálisok frakciója nevében. President, uh... Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Nagyra értékelem Tremonti úr mai beszédét, és köszönöm, hogy eljött hozzánk ide az Európai Parlamentbe. Azt hiszem, hogy nem rossz helyszín ez ahhoz, hogy ezekről az alapvető kérdésekről beszéljünk. Az integrációban fordulóponthoz értünk, véleményem szerint, föderális szövetségi pillanatnak is nevezhetnénk ezt. Hogyha úgy döntünk, hogy a föderális dönthetünk úgy, hogy föderális irányba haladunk, illetve dönthetünk úgy, hogy visszatérünk a nacionalista tendenciákhoz. Mindegyik tagállamban ugyanezzel a problémával állunk szembe, és ez a nagy kérdés itt Brüsszelben is. A szolidaritáshoz kölcsönös bizalomra van szükség, jelenleg pedig hiányzik az erős, kölcsönös bizalom. Nem hisznek az emberek a Lisszaboni szerződésben, nem hisznek egymásban sem. Ezért súlyos a válság. Különösen egy a válság súlyossága a nemzeti politikai rendszerekben, ahol a nemzeti politikai pártok nem tudnak fenntartható integrációt folytatni demokratikus és hatékony formában. Nagyon vonzónak tartom azt a gondolatot, hogy a jelenlegi Európai Parlament mandátumának végéig egy átfogó csomagot hozzunk létre, amely további alkotmányos változtatásokat tartalmazna. Ehhez egy konventre van szükség, és az is bizonyos, hogy meg kell erősítenünk a gazdaságirányítási pillért, illetve az energia ellátás területén közös piacot kell létrehoznunk. Ez volt a célunk a Lisszaboni szerződéses tárgyalások kapcsán is, de igazából nem értük el ezt a célt. Ezen kívül, és Gatieri úr utalt erre, egy rugalmasabb módszere lenne szükség a az alkotmányos változtatások terén. Jelenleg megbénít bennünket az, hogy a szerződés felülvizsgálatához a tagállamok jóváhagyása szükséges, illetve a tagállamok ratifikálása is. Láttuk már, hogy ez milyen problémákat vet fel, a Lisszaboni szerződés kapcsán, és abban is biztos vagyok, hogy ha nem teszünk semmit annak érdekében, hogy rugalmasabb legyen a rendszer, illetve a szerződés életbelépésének körülményei, akkor ismét ezzel a problémával kell majd szembenéznünk. Nagyon hálás lennék tehát, hogyha egy pontos és megfelelően éleslátó olasz kormányból érkező választ kapnánk az alkotmányos változásokat, illetően köszönöm. Köszönöm, Dafur. Most pedig Hefner kolléga kap szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm miniszter úrnak, eh, hogy ma ellátogat hozzánk, és a minden napi politikai kérdéseken túl tekintve megvizsgáltuk, megvizsgálta velünk közösen, hogy Európa milyen jövő előtt áll. Itt nem az aktuális válságokról, vagy körülményekről, helyzetekről van szó, hanem olyan kérdésekről, hogy milyen fejlődési pályára kerülhetünk. Három dologra szeretnék reagálni, amit említett először is. Nagyon átfogóan szólt a védő ernyőről, a stabilitási mechanizmusról, a gazdasági kormányzásról, valamint a költségvetések helyzetéről, a közkiadásokról Európában, az euró övezetben. És szeretném ezzel kapcsolatosan hangsúlyozni, hogy ez a válság nem az a közszféra vagy az állami szféra válsága, hanem egyfajta instabilitás alakult ki Európában, ami egyre szélesebb körűvé válik. És az én aggodalmam ezzel kapcsolatosan az, hogy a meghozott intézkedések csak időlegesen, aktuálisan próbálnak orvosolni a helyzeten, de a gyökerekig nem hatolnak le. Ezek az intézkedések megint csak az állami szektort, a közszolgáltatásokat, az infrastruktúrákat terhelik, illetve korlátozzák, miközben a magán szféra nyeressége, jövedelmezősége nő. Tehát a kettő egymástól elcsúszik. És ha megvizsgálunk egyes tagállamokat, akkor egyre súlyosabb a helyzet az állami szférában a jövedelmek nem tartanak lépést az egyéb területek jövedelmével. Mit lehet tennünk, mint ha az állam meghitelezi a bankokat, akkor gyakorlatilag az állam tárgyaló képessége, mozgástere csökken a kamat költsége fokozatosan emelkednek, és ez mind a magánvagyont gyarapítja. Ettől tartok én, és szerintem arra lenne szükség, hogy az aktuális intézkedéseken túl is elgondolnánk, végiggondolnánk, hogy ezeket a folyamatokat hogyan lehet megfordítani, és hogyan lehet egy észszerű szociális politikát folytatni, esélyegyenlőséget, jobban elfogadhatóbb, illetve elfogadhatóbb irányt felvázolni. Ha a polgárok bizalmát nem akarjuk elveszíteni. És ezek a kérdések szerintem alkalmat teremthetnek arra, hogy a Lisszaboni szerződés kapcsán egy új módszert, a jövőbeni módszert is megvizsgáljuk, egy új konventet, ami egy új szakasza lenne az Európai Uniónak. Megvizsgálandó az, hogy milyen eszközökre van szükség, és milyen Európát akarunk, milyen fejlődést kívánunk eh, elérni az intézményrendszerrel. És még két rövid pont, eh, a fukushimai katasztrófával kapcsolatosan helyesen mondta, hogy az atomenergia leállítása és bizonyos költségekkel jár, tehát ez az atomenergiából történő kiszállás is óriási költségeket von maga után nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan milyen észszerű politikát lehetne folytatni. A gyors nyereség törekvés nem feltétlenül helyes. A jövő terhelő költségek az atomerőművek leépítése, üzemben kívül helyezése szerintem sokkal nagyobb mértékű, mint a jövedelmek, és nem tudom, hogy ezzel terhelhetjük-e a jövő generációit. Itt egyfajta társadalmi szerződésről is szó van, nem csak a kortársainkkal, hanem a jövő generációival is. Nyilvánvalóan biztosítani kell a jövő generációk számára tisztább biztonságosabb életet vagy környezetet. És ami szintén az ökológiai kérdéseket illeti, nem tudom, hogy van-e olyan magánbiztosító, amely hajlandó ezeket az atomerőműveket teljes mértékben biztosítani. És egy javaslatom is lenne a bizalom visszaszerzésére a polgárok körében. Szerintem szükséges a stresszteszteknél, illetve a közvetlen eszközöknél, intézkedéseknél figyelembe venni a mindkét oldalt, az atomerőműveket, támogatókat, illetve ellenzőket is, és fontos, hogy ennek alapján dolgozzuk ki azokat a kritériumokat, amelyek révén a jövőben meg tudjuk szerezni, vagy vissza tudjuk szerezni a bizalmat. És még utolsó pont, amit Elmar Brok úr is említett a szolidaritással kapcsolatosan, a menekültek kapcsán. Én támogatom a szolidaritást, de ez nem egy adhok intézkedés sorozat kell, hogy legyen. Európa ne legyen egy hideg szívű bástya, nagyon fontos, hogy felelősséggel kezeljük a közvetlen szomszédságunkban zajló események áldozatait is. Szorít az idő, és eh, a kezdeti iránymutatásomnak megfelelően eh, csupán a szakbizottság tagjainak tudok eh, szót adni, még hárman kértek szót de ugyanabból a frakcióból érkeznek ezek a kérelmek. Scholz úr, majd Morganti. Így megoldódott az FD problémája, hiszen csak egy kérés van. Kérem, hogy legyenek rövidek, hiszen a, a két alelnöknek is szót kell adnom, Pitala úrnak és Angelili asszonynak, Elnézést, hogyha nem üdvözöltem Önöket a találkozó kezdetén, most megteszem ezt. Nem hiszem, hogy lesz idő, hogy Önöket is meghallgassuk, hiszen még Solc urat is meg kell hallgatnunk, majd Morganti kollégát. Tessék, Solc úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönöm a eh, miniszter úrnak eh, ezt az igen átfogó bemutatását eh, a most minket eh, aktuálisan foglalkoztató kérdéseknek. Fontos, hogy végig gondoljuk a jövő generációk eh, Európáját. Nagyon alaposan és gyakrabban is vitatkozni kell ezekről a kérdésekről az Európai Parlamentben, illetve a nemzeti parlamentekben is miközben komoly bizalomvesztés, illetve bizonytalanság uralkodik a közvéleményben. Sokan a hagyományos válaszokat, amelyeket a politikusok adtak bizonyos kérdésekre, már nem tartják kielégítőnek. Nem igazán értik, hogy a politika mit tesz és egy rés, egy hiatus alakult ki a polgárok, illetve a politikusok között, amit nem szabad hagyni, hogy tovább szélesedjen. Itt említette az európai közösségek egyik alapító atyát, Spinellét, említve a társadalmi szerződést, a romai szerződés alapján, ami a békéről és a közösségiességről szólt, illetve azt álmodta meg, és ez adott egy megfelelő jövőbeni perspektívát a polgárok számára. Szerintem ma nekünk ezeket az elképzeléseket és ezt a társadalmi szerződést ismét végig kell gondolnunk, hogy mennyire egységes a szó és a tett. Tehát azt kell megvizsgálni, hogy mit tegyünk Európában ennek érdekében. Itt egyrészt a politikusok felelősségéről van szó, másrészt pedig a partnerek elvárásairól. Tehát erről a szerződésről még egyszer szót kell cserélnünk. A szerződés után, illetve a szerződés előtt meg kell vizsgálni, hogy ezek a szavak mennyire felelnek meg a valóságnak, a valós helyzetnek. Ha gondolunk itt például a bankok megmentésére, vagy az atomenergia energiára, más alternatív energiaforrások szükségességére. És egy szempontot szeretnék még felvetni, ami nem hangzott el. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió csak akkor áll lehetőségek előtt, hogyha itt egy szociális Európáról beszélünk. Ha az emberek a mindennapjaikban tudják, hogy meg tudnak élni a munkájukból, fent tudják tartani a családjukat, a gyermekeiket, és perspektívikusan kell gondolkodnunk, a jövőre kell, jövőben kell gondolkodnunk. Az Európai Uniónak egy szociális, valóságos gazdasági unió nak kell lennie, vagy pedig csak vámuniónak és részben gazdasági uniónak. És hogyan kapcsolhatjuk össze a nemzeti és európai szintet? Spinelli úr elképzeléseiben egyfajta Egyesült Európa is szerepelt, ami egyértelmű egy jövőkép, az alapítatják jövőgépe. Én most ilyen messzire nem mennék, hogy Egyesült Államokról beszél. Minden esetre meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy az Európai Uniónak megvan-e az ereje és képessége, hogy a szociális igazságosságot és egyensúlyt megteremtse a görögök, portugálok, írek és mások között. Ez egy komoly kihívás, és végezetül ehhez politikai koherenciára van szükség a különböző területeken, illetve arra van szükség, hogy a tanács, a bizottság és a parlament között a tárgyalások hitelesek legyenek. A Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően az együtt döntésről is szólni kell, illetve a közvetlen képviseletről illetve fokozni kell a demokratikus részvételt. Erről is szól a szolidaritás és a közösségi módszerek alkalmazása különös tekintet a globális kihívásokra, amelyekkel Európa szembenéz. Köszönöm, Scholz úr. Most pedig utolsóként Morganti kolléga kap szót. Köszönöm, miniszter úr, üdvözöljük itt az Európai Parlamentben az FD frakció részéről. Európában azt látjuk, hogy az euroszkeptikus pártok előretölnek, láttuk vasárnap a nagy sikerét a finn pártnak, a valódi finn, finnek pártjának, ez egy euroszkeptikus párt, amely akár Finnország kormányába is bekerülhet. Nos, a valóságos finnek programjának egyik része az államokat megsegítő alapba való segély befizetésének megtagadása, mely alap Görögországot és Portugált segítené meg. Nos, hogyha Finnország megvétózna ezt az intézkedést, mi lenne Európa reakciója? És hogyha ez a helyzet esetleg előáll, illetve potenciális kockázatokat jelent majd az euróra nézve is, másrésztről pedig a teljes európai gazdaság és monetáris stabilitásra. Az utolsó kérdésem, hogy nem szükséges-e ön szerint, hogy az hogy Európai Uniónak olyan intézkedései legyenek, amelyek az kereskedelmi bankokat elválasztják a takarékbankoktól, pontosan a, befe- a befektetők, a betétesek védelme érdekében ez az USA-ban már megvalósult. Elnök, köszönöm, újfent megadom a szót a miniszter úrnak válaszadás céljából. Nekem nincsenek kérdéseim, hiszen nagyon sok kérdést önök már feltettek. Egy alapvető kérdés, amit mindenképpen fel kell tennem, az utóbbi időkben az olasz, a sajtó az olasz kormány álláspontjáról szólt, euroszkeptikusként minősítve azt. Balenard is tett néhány ilyen nyilatkozatot, és érdekelne, hogy tehát Olaszország, amely Európa alapító országai között szerepel, és tükrözi az előttünk álló globális problémákat, ugyanakkor lehetőségnek is tekinti ezt Európa újra fellendítése céljából, ugyanakkor emlékszem arra a ö, beszédre is, amelyet Adenauer itt ö, elmondott a berlini fal leomlásakor, ö, az, hogy nem sikerült még Európa lelkét megtalálni, és ez a lélek, ez bizonyosan a szolidaritásból indulnak ki azt hiszem, hogy az ön ide látogatását és beszámolóját tartalmát is így lehet értelmeznünk. Meghallgattam a felszólalásokat, valamennyi nagyon érdekes volt. Az első Brock úr részéről úgy tűnik, hogy Brock úr első felszólalása nagyon érdekes felszólalás volt. Azt hiszem, hogy nagyon ö, bölcs megközelítése volt ez a módszernek, elemezni kell az összes felmerült esetet, és ez teljes mértékben helyes, hiszen a költségekről, az előnyökről, hátrányokról meg kell győződnünk ezekben az esetekben. Túlságosan korai még, hogy mérleget vonjunk, de elég korán van már ahhoz, hogy elkezdjük ezt az elemzést a költségek elemzését és az előnyökre irányuló elemzést. Azon jelenségeket illetően, amelyek hirtelen következtek be három év alatt, három hatalmas változást illetően, helyes az, amit ön javasol. Tehát egy kiegyensúlyozott elemzésre van szükség. Egy politikai észrevétel, én nem azért jöttem ide, hogy pénzt kérjek a bevándorlók ügyében. Más az én megközelítésem. A történelem ismétlődik, ami a Balkánon történt, az talán összevethető azzal, ami most a földközi tenger térségében végbe megy. Ezen jelenségek azonban sokkal intenzívebbek. Ez nem egy epizód, nem két évre korlátozódik, hanem erőssége történelmi jelentőségű. Ezeket az eseményeket ebben az optikában kell tehát tekinteni. Gualtieri úr felvetette a kérdést azt illetően, hogy egy új szerződést hozzunk létre, tehát ez az ő kérdése, amit egyébként Duffur is felvetett. Azt hiszem, hogy ezen a feltevésen el kell gondolkodnunk. Nagyon világos akarok lenni, a szerződéseket a globalizáció előtt hozták létre. Majd kiigazították részben, de egy olyan világ termékei, amely már véget ért. Tehát az európai blokk, a szovjet blokk, az amerikai blokk létezett abban az időben, hiszen itt Ázsiáról, keletről a szerződésekben egyáltalán nem esik szó, és azóta a világ nagyon nagyot változott. Talán a verseg egy lehetőséget ad, hiszen megszakítja ezt a folytonosságot, paradigmaváltást jelent, és ez ok lehet arra, hogy elgondolkodjunk egy új és intenzívebb meggyőződés keretében megragadván ezt a lehetőséget. Hefner úr egy kérdést vetett fel, amely a gazdaságból indul ki. És elég más a megközelítése. Szerencsére egy olyan ország ö, nevében szólaltok, amely a válsággal kapcsolatos intézkedéseket nem foganatosította. Az export volumen csökkent, a GDP csökkent, az államháztartás helyzete romlott, de néhány szociális intézkedés kivételével a válságkezelésre nálunk nem volt szükség közkiadások formájában. Más országokban me megtörtént ez. Roosevelt, New Deal megmentette a vállalatokat, a családokat, az ipart, Ebben a történetben viszont a bankokat mentették meg a családok kárára. A bankoknak vannak rendszereik, és ez egyfajta érzelmi indítatású oka volt ezeknek az intézkedéseknek. Hogyan nézzük meg, hogy mi történjen ezután? Azt hiszem, hogy Európában el kell gondolkodnunk a gazdasági modellen, tehát a szociális modellen is. Ez lehet egy olyan modell, amelyet csupán a belső kereslet dominál? Nem hiszem. Vagy lehet ez egy olyan modell, amelyet főként az export ural? Nem hiszem, hogy ez lehetséges azt hiszem, hogy az asztaloknak legalább három lábuk kell, hogy legyen, tehát itt közberuházásokra van szükség, amely a közkeresletet ösztönzi, és a megújuló energiákba való befektetés az ilyenfajta beavatkozások modelljének tűnik számunkra, hogy egyensúly alakuljon ki, ezért tűztük ki a szociális piacgazdaság célját, és erről csak akkor lehet beszélni, amikor az Európai Központi Bankról ejtünk szót. Nem tudjuk, hogy miért tűnt el a szociális szó, de a szerződésekben szerepel gaz- szociális piacgazdaság kifejezés szerepel ott. És azt hiszem, hogy a különböző ö, ö, kultúrák között ez jelent, ez hoz létre egyensúlyt kontinensünkön. Nem ö, mondhatjuk azt, hogy a gazdaságot csak a költségvetések jellemzik. Olaszországban találták ki a kettős könyvelést, amely a vagyoni számla, az első esetben egy évről van szó, a második évben, a második esetben pedig a jövőbeli nemzedékekre átvitt vagyonról van szó. Azt hiszem, hogy a mi ö, ö, gazdaságunk kettős könyvelésen kell, hogy alapuljon, az értéklánc során is. Annak érdekében, hogy a kedvező vonásokat hagyományozzuk a jövőbeni nemzedékekre, nem pedig a kockázatokat. Scholz úr felvetette azt a kérdést, amely az ar- arra irányul, hogy a lakosság, a polgárok hogyan ítélik meg Európát. Én már elég idős vagyok ahhoz, hogy emlékezzek a régi filmekre, amelyek Európáról egy bizonyos elképzelést közvetítettek. Lehetett látni az alapokat, a mezőgazdaságot, a tejet. Ez egy régi világ terméke. A tej bizonyosan egy fontosabb dolog, mint a kamatláb. Tehát, hogyha vissza akarunk térni a polgárokhoz, akkor az ilyenfajta elemekre is gondolnunk kell, tehát a munkára, a kézműipar és nem csupán a pénzügy ágazatára. Morganti úr felszólalása érdekes. Itt van a az USA államháztartásának romlás, ez egy mai hír, ez egy friss hír, nem csupán a választásokkal kapcsolatos hír, ami nagyon fontos, hanem itt van ez a hír is. Azt hiszem, hogy el kell gondolkodnunk mind az okokon, amelyek ezt a szavazatot eredményezték, mind pedig azon, azokon az okokon, amelyek kicsit szélesebb körű elképzeléseket közvetítenek. Nos, azt hiszem, hogy meg kell oldani a ö, periferés országok problémáit, és ö, európai kötvényeket kell ehhez segítségül hívni. Euroszkepticizmus. Nos, elhangzott ö, ez, az ezzel kapcsolatos vélemény. Azt hiszem, hogy Európa nem egy csúnya hely, és én ezzel egyetértek. mi parso costruttivo e ragione di ulteriore meditazione anche da parte di... Tehát azt hiszem, hogy ezen még mindannyian elgondolkodhatunk, és különösen a szakbizottságunk feladata lesz ez. Köszönöm ezzel az ülést, berekeztem.